va s'en faire. On va, on fait la tournée nationale. Euh, Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy. Folytatjuk az ülésünket. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket itt délután. A że rozpoczynamy od seminarium, od tehát azt mondtam az imént, hogy akkor folytatjuk a munkát, és először is egy szemináriummal indítunk, egy előadással és egy vitával. Egy kicsit késésben vagyunk, de meg akartuk várni, hogy mindenki megérkezzen. Tehát akkor most először azzal a, az, az Amerikai Egyesült Államok 2014-es mezőgazdasági törvénye és a 2020-as kap kockázatkezelési eszközeit fogjuk megvizsgálni. Ezek a kettő egy is ugyanabból a korszakból származik. Tehát ez a jogszabály már bizonyos időt megélt, ez a két különböző politika azt a kérdést érinti, hogy mennyire változóak a mezőgazdasági termelőknek a jövedelmei. Természetesen mindez érinti a mezőgazdasági politikának a történeti fejlődését is, valamint egy politikai látásmódot is, amelyek különbözőek kockázatkezelési szempontból. Napjai ma azzal fogunk foglalkozni, hogy összehasonlítsuk a ö, kockázatkezelési módszereket és eszközöket. Tehát megpróbáljuk összehasonlítani az Egyesült Államok beli helyzetet és az európai helyzetet. Arról van szó, hogy konkrét következtetéseket szeretnénk levonni. Mindezt annak érdekében, hogy kidolgozzuk a legmegfelelőbb megoldásokat a közös mezőgazdasági politika szempontjából, és mindenek előtt a kockázatkezelés területén, ami egy rendkívül fontos kérdés, és fontos ugyancsak ez a kérdés a jövedelmek szempontjából is. Én úgy gondolom, hogy ez a vita, miután a a délelőtti TTIP vita után következik, nagyon helyén van. Először is Jean-Claude Cordier úrnak adom meg a szót, aki az INRÁT képviseli, a ö, nagyon jól ismert francia kutatóintézet munkatársa. Egyben képviseli a Compost West felsőoktatási intézményt is. Nagyon nagy örömmel fogadjuk Önt, és most meg is adom Önnek a szót. Köszönöm. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önökkel, és ismertethetem azt a munkát, amit az önök kérésére készítettem. Köszönöm, hogy, bíztak, hogy rám bízták ezt a feladatot. Szeretnék köszöntet mondani egyben mindazon személyeknek, akik segítettek ebben a munkában. Nagyon sok vita volt gyakorlati és elméleti kérdésekről, különböző európai országokat képviselő személyekkel és az Egyesült Államokat képviselő személyekkel folytattuk ezt a vitát. Ennek a munkának az a célja, hogy összehasonlítsuk, hogy milyen kockázatkezelési eszközök vannak az Atlanti-óceán két partján, és hogy megvizsgáljuk egyben ezek hatékonyságát is. Innentől angolul fogok beszélni, mert a kivetített képek angolul vannak, így könnyebb ezeket angolul, de majd a kérdéseknél vissza fogok térni a franciára. És valaki közben szól, hogy köszönjük Franciaország nevében. Oui? A többi már mikrofon nélkül megy, úgyhogy tolmácsok nem hallják. On m'a demandé de faire les slides en anglais, et il est plus facile. Azt kérték, hogy angolul készítsem el a kivetettet anyagot, és hogyha megengedi, akkor könnyebb angolul beszélem, ha a képek is angolul vannak. Parts. First, I would like... Tehát öt részben szeretném bemutatni mondandómat. Tehát először is a különleges kockázatokat mutatom be, de ha óhajtja, akkor mégis a franciául beszélek. Jó, franciául beszélek. Je ne veux choquer personne. Senkit sem szeretnék megsérteni, eh, úgyhogy akkor most franciául fogok beszélni. Elnök közbeszól. Eh, képviselő úr. a vendégünk tiszteletben tartja azokat a követelményeket, amelyeket mi fogalmaztunk meg, mert a, meg akartuk könnyíteni ezt az ismertetőt. És nem hinném, hogy tiszteletlenség lett volna, hogyha ezt az előadást angol nyelven hallgatjuk meg. Ez egy szervezettség kérdés mindössze, ezért kérem, én nagyon tisztelem a francia nyelvet, de itt most nem szeretném megnehezíteni a helyzetet. Válasz, igen, csak hogy lezárjuk a vitát. Vannak ö, tolmácsok, akik rendkívül jól végzik a munkájukat, és tökéletesen le tudják nekünk fordítani. Úgy gondoljuk, hogy Franciaország egyik alapítója az Európai Uniónak, és ezért a francia nyelvet teljes mértékben tiszteletben kell tartani jogalkotási szempontból is, de a mindennapi munkában is. Köszönöm. Donc je vais poursuivre en français. Nos, akkor franciául fogom folytatni. Öt részből áll az ismertető. Először is szeretném felhívni a figyelmet az alapvető kockázatokra és a főbb ö, ö, említett eszközöket. Az amerikai és az európai esetet kívánom bemutatni, végezetül pedig ami itt pedig itt van, a, ortogonális amerikai és, egy, és európai politikákat kérem, kívánom bemutatni. Az elemzésből bizonyos számú ajánlás is kibontakozik, amiket ugyancsak szeretnék megosztani önökkel. A mezőgazdasági kockázatok nagy számban vannak, van benne piaci kockázat, az áruk árának illékonysága, vannak egészségügyi probléma, kockázatok, sokkok, klímai, klimatikus problémák, és amit most inkább az úgynevezett exogén volatilitásnak nevezünk, de van endogén volatilitás is, ez azt jelenti, hogy az a volatilitás, ami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 átmegy az egyik, például az olaj árának a változása, az illékonysága befolyásolja a mezőgazdasági termékek árát, és így tovább. Tehát a mezőgazdászoknak egyre nagyobb technikai és piaci kockázatokkal kell szembenézniük. Ugyanakkor ezek nem homogén kockázatok, vannak amelyek függetlenek egymástól, például a fagy, vagy a, ha egyik országban volt fagykár, a másikban nem, akkor vannak a Eh, a rendszer eh, kockázatok, amik például az árkérdések, és emellett van a kockázat intenzitási eh, kérdések egészen a katasztrófáig. Tehát különböző kockázatok vannak, különböző kockázatkezelési eszközök is vannak. Egyetlen eszköz sem teszi lehetővé, hogy valamennyi kockázatot vagy kockázat típust kezeljük. Ez az a séma, ami nagyon jól megmutatja, hogy a független kockázatokat, azokat a nagyszámok törvénye alapján kötött biztosítások kezelik, a rendszer kockázatokat a különböző pénzügyi eszközökhez tartják, akkor az árkockázatokra vannak a kölcsönös segélynyújtási, támogatási szervezetek, és az egészségügyi kockázatok vonatkozásában is vannak ilyen szervezetek. Ezek magán eszközök, amiket támogathat a közféra, az állam. Milyen, eh, mi a helye az állami politikáknak, a közpolitikának? Ezek eh, nyilvánvalóan legfelül helyezkednek el, ezek a public safety nets, tehát a védőhálók, mert katasztrófa esetén minden országban az állam mindig beavatkozik. És vannak a normál kockázatok, amikben adott esetben például különböző adópolitikák és egyéb fiskális politikák segíthetik ezeknek a kockázatoknak az elsimítását tehát specifikus eszközökről van szó, komplementer jellegűek, és koordináltaknak is kell lenniük, ez az ideális helyzet. Mi van az amerikai helyzetben? Az amerikai helyzet, és ez a séma mutatja, sok mindent ö, mutat, tehát átfedés van, úgynevezett overlap. Tehát vannak -e bizonyos eszközök, amelyek egymásra épülnek. Vannak a régi e, elemek, például a biztosítások, a terménybiztosítás, ezek hosszú évek, 1950-es évek óta már kifejlődtek, és közöppen, egy kb. 20 éve fejlődtek ki az úgynevezett hibrid biztosítások, amelyek az árat és a termelést is lefedik tehát ott a marsrot is, ezek az úgynevezett hibrid szervez, biztosítások, és alul a, a téglalapban vannak az egyéb komplex megoldások. Hagyom, hogy elolvassák a dokumentumot, ami egy kicsit ezt törekszik kifejteni. Végezetül pedig legfelül a katasztrofális résznél az amerikai mezőgazdasági törvény, ciklus ellenes programokat dolgozott ki, fenntartotta az állami viszontbiztosítási megoldásokat, és néhány adhok kifizetést a nagyon komoly katasztrófa esetekre. Egy séma hiányzik még mindebből, az amerikai költségvetés. Az amerikai költségvetés költségvetése az úgynevezett Farm Billnek, ennek a törvénynek. Ez a négyes fejezet a táplálkozás cím alatt vannak, élelmiszer segély cím alatt. Ott van a legnagyobb összeg. Azért vettem ki, mert az összes többi költségvetést elnyomná. Ha levesszük ezt az összeget, akkor két nagy fejezete marad a finanszírozásnak, amit az állam finanszíroz. Alapvetően a hibrid biztosítási szerződések, és ezt követően pedig a ciklus ellenes programok és más állami programok, amelyek kizárólag államiak és nem ö, magán állami támogatással. Tehát a legnagyobb amerikai költségvetési tétel a magánszerződéseket életi, amiket támogat az állam ezek az eszközök, ezek dinamikusak, koordináltak és teljes körűek. Ami talán ma hiányzik, ezek a ö, különböző fiskális ö, intézkedések. Amikor megkérdeztem az Egyesült Államokban, hogy miért nincsenek ilyenek, ö, azt mondták, hogy azért, mert ez nem a mezőgazdasági miniszternek a ö, tárcája, hanem ez már a költségvetéshez tartozik, és ezért inkább feladtuk. Az Európai Unió e, ezzel szemben azt mutatja az elemzés, hogy két pilléren van az 1305-ös rendelet és az 1308-as. Ez már egy dikotómiát jelent. Az én elemzésem értelmében a technikai paraméterei a biztonsági hálónak, a safety netnek nem technikaiak, nem technikai jellegűek. Nem mondanám azt, hogy manipulálhatóak, de vitathatóak, befolyásolhatóak. És ezt illusztráltam például a számos tárgyalásról, hogy a felhasználjuk vagy nem a tartalékokat például, és amikor valakiről kívülről nézzük, akkor ez eléggé katasztrofális képet mutat. A második pillér három cikkben szerepel, 37-8-39-es cikkek, azaz, hogy adott esetben, ha komoly veszteségek vannak, akkor a biztosítások támogathatóak, például a kölcsönös segély alapokat, és szerintem a 39-es az a 38-asnak a mm, megismétlése, azt is mondják, hogy hát ki lehet találni különböző kölcsönös alapokat a mezőgazdasági jövedelem stabilizálására. Ha megnézzük a történelmet, 2005 óta sok tanulmányt készítettünk, de keveset tettünk, tehát tulajdonképpen van is, meg nincs is. Tehát egy elég speciális helyzet ez. Ráadásul az értelmezése a jogszövegeknek nagyon szigorúan történik, a bizottság végzi ezt. Volt alkalmam Romániában egy kölcsönös támogatási alappal foglalkozni, és az, hogy a production loss, a termelési veszteség az mit jelent, erről nagyon hosszan vitáztunk. Ez könnyű leírni, de most miről beszélünk? Mennyiségről, jövedelemről, bevételről? Még mind a mai napig nem tudjuk. Hogyan lehet akkor valamit meghatározni, ha nincsen egy meghatározott világos alap? És különböző okok miatt valószínűleg a klimatikus különbségek, egészségügyi kockázatok különbségei között észak, dél, kelet, nyugat nagyon különbözőek a rendszerek. Tehát ezt a heterogenitást kívántam, ezt az impressionista képet kívántam ezzel a sémával illusztrálni, amelyik azt mutatja, hogy vannak ugyan dolgok, papíron megvannak, de a gyakorlatban mégsem működnek, és ami van, arról sem igazán tudjuk, hogy hogyan működnek. És hogyha karakterizálni szeretnénk az Európai Uniót és az országokat, akkor nem tudjuk. Egyedi esetekkel állunk szemben. Észak-Európa, amire azt írtam, hogy Egyesült Királyság E, akkor Franciaország, Olaszország, ahol vannak kölcsönös alapok, akkor Spanyolország, Ausztria, ahol vannak e, Európai Unió nélküli e, rendszerek, és van a román példa, ahol pedig sok uniós támogatás van. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen patchwork, ilyen mozaik a politikák pedig ortogonálisak, ahogy ezt említettem. Két táblázatot szeretnék erre mutatni. A jogszabály szövegek hossza az első táblázatban szerepel, és a hozzátartozó költségvetések amerikai és, e, unióra lebontva. Ezek mind ugyanazt mondják, az Egyesült Államokban a mezőgazdasági politika elsősorban a kockázatkezelést érinti, ezt követően vannak a biztonsági hálók, és mint tudják, megszüntették a direkt kifizetéseket, a jövedelem támogatást. Az Európai Unió ezzel szemben a közvetlen kifizetéseket tartja jövedelem támogató eszköznek, azt mondja, hogy lehet, hogy ez egy kockázatkezelési eh, eszköz, de nem igazán az közgazdasági szempontból. Tehát az Európai Uniónak a legnagyobb költségvetése nem a kockázatkezelésre irányul, vannak biztonsági hálók, 5%-ot tesznek ki, és a konkrét támogatás a kockázatkezeléshez, az pedig teljesen elhanyagolható marginális. Fog-e ez fejlődni? Ez egy kérdés. Az én érzésem az az, hogy a jelenlegi helyzet alapján nem, fog, nem lesz változás, valamit tenni kellene. Ezek a táplázatok erősen le egyszerűsítettek, de remélem, hogy azért meglepetést okoznak. Azt is tudni kell, hogy az Egyesült Államokban a kockázatelemzési eszközök koordináltak. Ugyanazok a paraméterek határozzák meg azt, hogy mit minősül katasztrófának, és mi az, ami elviselhető kockázatnak, minősül, amit a normál tevékenységnek, a magánszektornak el kell kezelnie, el kell tudnia. Az Európai Unióban nem látom ezt ilyen egyértelműen, az egyes pillérben sem, és a második pillérben is nagyon korlátozottan. A közös agrárpolitika az amerikai politikának vannak nagyon erős elemei, a fő ereje, hogy adatbázisokkal rendelkezik, vannak tapasztalatok, évek óta haladnak ezen az úton, és a tudás irányába mennek, ami szerintem a jövőt jelenti. Mindjárt ezt a ö, tudás alapú ipar, és a másik pedig, a, nálunk pedig inkább az van, hogy a nagy tortát fölvágjuk, és mindenki igyekszik a legnagyobbakat kivenni. Ö, a learning curve az Egyesült Államokban az, hogy növeljük a gazdagságot, hogy mindenki a lehető legjobban tudja irányítani a beruházásait. Tehát egy egész más szemléleti dimenzió vállalati és közösségi szempontból, hogy adunk, csak pénzt adunk, vagy több olyan lehetőséget adunk, amivel jobban előre látható a jövő amerikai oldalról a negatívum, az is ismert, majd lehet, hogy erről is lesz még szó, hogy az amerikaiak inkább a kadilák eh, biztosítás mellett mennek, tehát mindenre biztosítják magukat minimális önrészsel, és ez az, ami mindig nyereséges. Nyilván van egy túlfinanszírozás amerikai oldalról, de ez az ő kongresszusoknak és a parlamentjüknek a problémája. Az Európai Unió ezzel szemben. A kettes pillérnek a 37-es és a 38-as cikkben a biztosítások és a kockázatokról, remélem, hogy nem túl gyorsan beszélek, és elnézést, hogyha egy kicsit elragadtatom magamat. A 39-es cikk pedig a jövedelem stabilizálási alapokkal foglalkozik. Szerintem ezek jó alapok. Azonban az értelmezésük, és ahogy én ezeknek a működését látom, mindenki meg kinyitja az esernyőt, hogy nehogy problémája legyen. A bizottság, amelyik abszolút clean szeretne lenni a nemzetközi kereskedelmi szabályok értelmében, mindenki azt mondja, hogy én nem akarok problémát a bizottsággal, mindenki védőernyőt nyit a feje fölé, és aztán nem történik semmi a mezőgazdaság, közös európai agrárpolitika angolra ö, azzal fordítottam, hogy hát zsákutca. A közvetlen kifizetéseknek mi a jövője? Közgazdasági szempontból tudjuk, hogy ez egy olyan ö, vagyon, ami közvetlenül átmegy a termelésbe. Ezt mondja a közgazdasági elmélet. A közvetlen kifizetéseknek nem kockázatkezelési hatásuk van, hanem vagyon hatásuk, tehát nem erős a hatásuk, nem marad a mezőgazdásznál, hanem bemegy a termelésbe, és a következő, hogy hogyan osszuk fel a tortát akkor, hogyha a torta kisebb. Ez pedig már politikai kérdés, tisztán politikai az Európai Unió agrárpolitikája véleményem szerint nem igazán látja a két pilléres kockázatkezelést. Nincs, nincs is látásmód, én legalábbis nem látom. Két külön dolog van, amelyek nincsenek koordinálva hogyan lehet katasztrófa helyzeteket és a normál kockázatkezeléseket együtt kezelni, hogyha a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. Tehát nem teljes körű, nem koordinált, és 2005 óta beszélünk róla, de nem haladunk. Csak azt látom, hogy dolgok ismétlődnek. Végezetül pedig lehetetlen a kockázatot fix költségvetéssel kezelni. Lehetetlen ha nincs rugalmasság, akkor nem lehet kockázatkezelésről beszélni. És ezzel eljutok oda, hogy a megtörténtek a megállapítások, és akkor vannak az ajánlások, ezeket négy csoportba foglaltam össze. Az egyik, hogy ki kell egészíteni az eszközöket, a második, hogy amikor a papíron lévő eszközök megvannak, ezeket aktivizálni kell. Az nem elég, hogy leírjuk, és azt mondjuk, hogy na itt van, leírtuk, most aztán mindenki csinálja. Kellenek kísérleti projektek, tehát ki kell próbálni ezeket, ez nem föntről megy le, hanem a helyi szolidaritásból kell, hogy kiinduljon ez a kockázatkezelés, és a helyi szolidaritásnak kell létrehoznia a rendszert egy közös fedővel, amelyik lehetővé teszi a koordinálást és az Európai Uniónak a működését, a tisztességes versenyt, stb. Kell hozzá humán erőforrás és pénzügyi erőforrások, méghozzá rugalmasak, és kell hozzá egy megfelelő uniós szervezés, szervezet. Tehát először is koordinálni kell a ö, kockázatkezelési magáneszközöket és a ö, védőhálókat, ezt az államnak kell támogatnia, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban. Ki kell tölteni azt az űrt, majd fogják látni, egy óriási űr van a biztosítások, amelyek a termék, terménybiztosítás és a pénzügyi eszközök között van, húzódik ez a az űr, ezt az űrt nagyon könnyen ki lehet az IST, tehát a jövedelemstabilitási eszközzel, ami egyelőre csak papíron létezik, és valószínűleg elővigyázatossági tartalékot is kell képezni. Ez egy nagyon jó az egyik évnek a termése az a következő évnek a tartaléka. Ez az egyik legrégebben és legjobban működő eszköz. Ennek van egy modern eszköze, hogy az eredményt a jó években érdemes lesz ezek ez nemzeti fiskális, nemzeti adópolitika, tehát akkor alacsonyabb kell, hogy legyen az adóztás. És az a az adó támogatás, amit adok, az társfinanszírozásnak tekinthető valójában. Tehát ki kell fejleszteni az eszközöket. A második gondolat, hogy próba projekteket vagy rendszereket kell létrehozni azért, mert a kezdeményezés az alulról kell, hogy jöjjön úgy gondolom, hogy amikor a, ezt fel fogják venni, hogy fognak jönni nekik mondjuk, hogy ciklus ellenes fellépést kell tenni. Én ebben nem hiszek, de a kontraciklikus fellépés helyi szinten azok, akik egy adott közösségben szolidárisak, azok mondhatják azt, hogy jó évben takarékoskodunk, és majd a rossz években ezt felhasználjuk. Ráadásul, hogyha a katasztrófa esetén még egy kis állami támogatás is van, akkor minden nehézségen át lehet jutni. Tehát Franciaországban és más országban is ismerek olyan csoportokat, ahol vannak ilyen projektek, ezeket érdemes lenne támogatni hogyha ezek a próbák megtörténtek, akkor meg kell nézni, hogy milyen adatbázisok jönnek létre, milyen paramétereket alkalmaznunk a sertéstenyésztésben, a nagy terményeknél, a, mez, a gyümölcs és zöldségtermésben. Nem lehet egységesen valami közöset létrehozni, hanem az egyes konkrét helyzetekre alkalmazott eszközökre van szükség. És talán bizonyos korlátokat fel kellene oldani, amelyek felülről jönnek, azért, hogy ezek a tesztek lehetségesek legyenek. Harmadik csoport, megfelelő humán és pénzügyi előforrások kellenek, az egyes, az elsőtől nem fognak a plafonra ugrani nyilván, most itt az egyetemi kutatók nevében szólok, már most is vannak hálózatok nagyon sok országban, amik be tudnának kapcsolódni, és segíteni tudnának a tapasztalataikat, meg tudnák osztani statisztikusok, és így tovább, és van a pénzügyi forrás. Tehát talán egy kis tudást is kell a lehetőségekhez hozzáadni, ezt az egyetemek tudnák adni, úgynevezett extension systemekkel, tehát tudás, ismeret, átadás nem kerül túl sokba, könnyen megoldható, ez már eddig is működik nagyjából. Kellenek viszont anyagi eszközök, pénzügyi eszközök, nincsenek 36 ezer lehetősége, rugalmas eszközökre van szükség, egy kicsit a közvetlen kifizetésekből kell eh, elvenni, és ahogy kifejlődnek ezek az eszközök, lassan fognak kifejlődni, fokozatosan lehet növelni a tartalék kapacitásait, oly módon, hogy egy viszontbiztosítási rendszere jöjjön létre a kockázatkezelésnek hogyha egy kb. 10%-át lehet a közvetlen kifizetéseknek, például lehet, hogy ettől többen felugranak, de az is lehet, hogy normálisnak fogják tekinteni. Végezetül pedig a szervezet, szervezési kérdés, két pillér, ami kockázatkezeléssel foglalkozik, ez nem tartható szükséges-e a kockázatkezelést egy pillérbe átvinni, vagy egy harmadikat létrehozni, mindegy egy olyan entitás kell, amelyik ezt az egészet vezeti, irányítja. És utána hozzáteszem, amelyiknek ráadásul függetlennek kell lennie. Nem szabad, hogy ilyen-olyan mozgalom vagy egyéb befolyásolja, ennek technikai alapja kellenek szabályok, és a szabályt alkalmazni kell itt azt mondtam, hogy Risk Management Agency az amerikai megnevezéssel egy olyan egység kell, amelyik kockázat kezeléssel foglalkozik. Nem szabad, hogy ez egy valami izé legyen, amelyik 10-20 évre tekint előre, ennek az egységnek, ennek a pillérnek, vagy egységes ügynökségnek rövid távon kell gondolkodnia a különböző tesztprojekteket kellene, hogy nyomon kövesse, amelyek a különböző az egyes országokban felépülnek. Meg kell, hogy ossza a tapasztalatokat az országok között, az ismeretanyagot. Még egyszer említeném, hogy a G20-ak létrehozott egy ilyet a fejlődő országok esetében azért, hogy a különböző országok tapasztalataiak megoszthatóak legyenek, és ellenőrizni kellene, hogy a menedzsment költségek, az irányítási költségek ne szálljanak el. És erre vannak technikák és módszerek, hogy az eszközöket és a működésüket minimális költség mellett lehessen megvalósítani ellenőrizni kellene azt is, hogy ezek az eszközök jó irányba hatnak az általános politikának, például a környezetvédelmi, klímaváltozási kérdéseket figyelembe veszi. Ezek alapkérdések, nem szabad megfelelni kezni ezekről, és ezeket is be lehet építeni az alapszabályokba, megelőzéseket végezni, figyelembe venni a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, és így tovább. Marokkóban csináltunk már ilyet. Tehát ez az a négy ö, ajánlás csoport, ami új, legalábbis úgy gondolom, és remélem, hogy ezekből az ajánlásokból kiindulva, amelyek egyes esetekben talán kicsit provokatívak, nagyon szívesen ö, folytatnék vitát, illetve válaszolok a kérdéseikre, hogyha ilyenek vannak. Jako pierwszy poprosił. Köszönöm szépen. Loazó, képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük ezt az előadást. Ma senki sem mondhatja azt, hogy az amerikaiak ne támogatnák a mezőgazdaságukat. Az amerikai intézkedések sokkal protekcionistábbak, mint amit az EU bevezetett. Sok közgazdász és szakértő szerint ezek pont a WTO szabályaival ellentétesek, és botrányosnak tartom, hogy miközben tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodásról, az Egyesült Államok megerősíti a mezőgazdászok védelmét, és ettől még a TTIP-el kapcsolatos tárgyalásokat nem függesztjük fel fennáll annak a veszélye, hogy ultraliberális és rendkívül nehéz hatású lesz ez a megállapodás. A mai világban egyetlen hatalom sem engedheti meg magának, hogy egy ilyen politikát ö, alakítson ki. Az Egyesült, az Európai Unió ambíciói Az Európai Uniót egyszerűen pucéra vetköztetik ezen intézkedések következtében. Minek a nevében vállalunk magunkra ilyen aberrációkat? Azt gondolom, hogy a képviselők többsége szeretné felfüggeszteni a szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokat. Ezért kérem a szakbizottságot, hogy a mezőgazdasági kérdésekről minél hamarabb tárgyaljunk, hiszen még most kell elsőként a mezőgazdasági kérdésekről tárgyalni, nem szabad ezzel várni, ez a legsürgősebb kérdés, és azt gondolom, hogy ezt egyértelműen kell vállalnunk. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwa e, poinformować, że jednocześnie, że Elnök, köszönöm. się delegacja Ministerstwa Rolnictwa Słowacji na czele... E, Tehát, hogy azt látjuk, hogy az államtitkár úr is megérkezett, és üdvözlöm, államtitkár úr. Örülünk, hogy itt van ezen az ülésünkön, tehát akkor még egyszer üdvözlöm, és akkor megkérdem majd, hogy szóljon hozzánk. De most Sander képviselő kap szót. Köszönöm. Elnök úr, csak kettő kérdésem lenne. Kortyé úr, hogy biztos legyek benne, hogy megértettem azt, amit 25 perc alatt mondott. Azt mondta, hogy a közvetlen kifizetések 10%-át arra szánjuk, hogy hozzunk létre egy ilyen kockázatbiztosítási hálózatot. Jól értettem? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy szeretném tudni, hogy tényleg azt javasolta, hogy az egyetemek segítsenek nekünk abban, hogy ilyen menedzsment eszközöket hozzunk létre. Hogyha igen, akkor megkérdezem, hogy ez mennyibe kerül. Hiszen tudnia kell, hogy az Európai Bizottság már alkalmaz olyan szakértőket, akiknek ez lenne a feladata. Tehát akkor úgy értettem, hogy az egyetemek kapjanak még pénzt azért, hogy ugyanezzel az anyaggal foglalkozzanak, akkor a hármas kérdése. Ez azt is jelenti, hogy itt szabályzási konvergenciák irányába mozgunk a TTIP tekintetében is. Köszönöm képen. Köszönöm. Köszönöm. A előadása nagyon érdekes volt. Nagyon sok új dolgot hallottunk. A, hogy a vendégünk mondta, nagyon nehéz elképzelni azt a helyzetet, hogy közvetlen kifizetések nélkül élnek majd a gazdáink. De Eredetileg a gazdaságok nagyon kicsik voltak, a termelői szervezetek nem voltak olyan nagy számúak, és igazából kisjátékosok voltak jelen, éppen ezért nagyon hatásosak voltak a közvetlen kifizetések hiszen a gazdák jó bevételekre tettek szert, tudták fejleszteni a gazdaságaikat, és el tudták látni családjukat és saját magukat. De mi ma a helyzet? Hogyha megnézzük a különböző országokat, akkor különböző méretű gazdaságokat látunk. Tehát például Litvániában, tehát nálunk összesen négy élelmiszerfeldolgozó feldolgozó vállalat van, és három nagy kereskedelmi lánc. Éppen ezért néha úgy látjuk, hogy kartel megállapodások születnek. Hogyan tudjuk megakadályozni a nagy élelmiszer, illetve szupermarket láncokat attól, hogy ne kössenek karteleket, vagy ne húzzanak túl nagy sápot. Az orosz embargó. Azt látjuk, hogy a tejárak óriási mértékben zuhantak. Más árak is, nem csak a tejára, de azt is látjuk, hogy a boltokban az árak nem csökkennek. A gazdálkodók különféle támogatásokat kapnak, nemzeti támogatást, azonban ez a támogatás egyre alacsonyabb, hiszen csökken a vásár, a felhasználó vonatkozó ár a gazdálkodók igazából már csak élve maradnak, de igazából profitra nem tesznek szert sem a hús ágazatban, sem a tejágazatban. A közvetlen kifizetések rendszere egyenlő védelmet tud nyújtani mindenkinek. És elmondhatjuk, hogy valaki aki szeretne mezőgazdasággal foglalkozni, számíthat arra, hogy 10-15 év múlva fejlettebb lesz a gazdasága a jelen rendszernek köszönhetően? Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel én szembesülök. Hogyha a felvásárlási árakat nem szabályozzuk, hogyha közvetítőket engedünk be, hogy lefölözzék a nyereséget, akkor mi a helyzet az adófizetők pénzével. Igazából csak azokat támogatjuk majd, akik már úgyis gazdagok. Találkoztam a tejtermelők szövetségének az elnökével, és tárgyaltam vele, hiszen a tejtermelőknek kongresszusa van Litvániában. A tejtermelők azt követelték, hogy szabályozzák az árakat. Hogyha az árakat nem szabályozzák, akkor a kifizetési rendszernek igazából semmi jelentősége nem lesz már. Nagyon bonyolult megérteni azokat a dolgokat, amiket itt javasolt. Tehát, hogy itt a, a javaslatai előnyeit és hátulütőjeit is megértsük, de nem tudom, mi lenne ön szerint a legjobb opció a jövőben. Köszönöm szépen. Danten képviselő. Danten képviselő. Köszönöm, uram, ezt az előadást. Amikor a mezőgazdasági szakbizottság a jelenlegi kappal foglalkozott, megjelent egy jelentés az amerikai kongresszus részéről, amelyből az derült ki, hogy az amerikai állam, hogyha két dollárt befektet, ezért 0,8-et kapnak a gazdák a kockázat garanciának köszönhetően. Ön el tudja nekünk mondani, hogy az új amerikai politika mennyiben változtatja ezt az intervenciós kritériumot azért, hogy javítson a befektetett állami pénzek és a gazdák által megkapott pénzek arányán? Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Hálás köszönet a professzor úrnak az előadásáért. Valóban azért vagyunk itt, hogy összehasonlító tanulmányokat kép, készítsünk az EU és az USA között, nem pedig a kapot akarjuk bírálni. Emlékeztetnék arra, hogy a kapnak már vannak sikerei, ami Európa élelmiszer önellátását illeti, és ami a jó minőségű élelmiszerek termelését illeti, és az egészségügyi kritériumokat, ezt nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról. Persze, ugyanakkor meg kell néznünk, hogy mi történik az Atlanti óceán túloldalán. És örülök annak, hogy nem lepődök meg azon, hogy az Egyesült Államok feltétlen jobb fényben kerül feltüntetése, de azt gondolom, hogy Európában is büszkék lehetünk bizonyos dolgokra, és nem szabad mindezekről megfeledkeznünk. Közben nem szabad immobilisnek maradnunk, ami a biztosítási rendszer kérdését illeti, ez egy valóban komoly kérdés, és ezzel kell foglalkoznunk a következő kapra felkészülvén. Ez egy olyan rendelkezés, amely valóban megoldhatja a válságok egy részét, amelyel idáig találkoztunk, legyenek azok helyi vagy annál nagyobb kiterjedésű válságok, nem szabad megfeledkezni a célkitűzésünkről. Azaz arról, hogy az európaiakat akarjuk élelmiszerrel ellátni, vagy akár az egész világon is, és elérni azt, hogy a mezőgazdasági termelés az emberek elvárásainak megfeleljen, és hogy közben a gazdák megélhessenek ebből a tevékenységükből, hiszen ez itt a probléma. Egyrészt el kell látni élelmiszerrel, jó minőségű élelmiszerrel a polgárokat, közben fontos, hogy a gazdák megfelelően tudjanak megélni a munkájukból. Ezen kell elgondolkoznunk. Ami a biztosítási intézkedést illeti, ezzel részletesebben kell foglalkozni, és köszönöm, hogy felvetette ezt a problémát. Ön 10%-ot említett, erre senki sem ugrott egyelőre, de azt gondolom, hogy mindenképpen részletesen el kell ezen gondolkoznunk, és együtt kell működnünk ezen kérdésekben. Elnök, köszönöm, Dorfman képviselő. Ja, danke. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekesnek tartottam, amit bemutattak nekünk, hiszen eh, olyan időket élünk, amikor el kell gondolkodnunk azon, hogy közép és hosszú távon eh, hogyan eh, tudunk együtt élni a kappal. Szerintem nem igaz az, hogy nincsen semmilyen biztosíték. Én egy olyan országból jövök, ahol nagyon sok biztosítási szerződés van, és a kap bizonyos intézkedéseit is finanszíroznak ezekből, és sikerrel. Tehát, hogyha tényleg szeretnénk jövedelem stabilitást, akkor teljesen más eszközökkel kell ezt finanszírozni. És akkor azt kell mondani, hogy vagy-vagy. A mai rendszerünk a közvetlen kifizetés plusz egy jövedelem biztosítási rendszer nem fog működni. Tehát vagy az egyik, vagy a másik működik. Hogyha visszatekintünk az utol, utóbbi évekre, tehát és például, hogyha a földművelésre gondolok, akkor ott olyan árak voltak, amelyek esetében legyünk önkritikusak, és kérdezzük meg, hogy tényleg minden gazdálkodónak szüksége volt a támogatásnak? Tehát nagyszerű, hogy hát senki sem fogja visszautasítani a támogatást, ha megkapja, de hogy tényleg szüksége volt rá? Hiszen olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy szerencsére sok gazdálkodó támogatás nélkül is jó jövedelmre tesz szert. És az is elképzelhető, hogy jönnek olyan idők, amikor ez nem lesz lehetséges, tehát például a tejiparban, és akkor meg kell segíteni őket. Az amerikai rendszer néhány eleme szerintem nem teljesen rossz, és szerintem a elkövetkezendő években a kap is megvizsgálhatna ezeket. Nagyon szépen köszönöm. Meg Guinness képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a prezentációt. Tehát részletesebben is meg kell vizsgálni, hiszen nagyon kevés ideje volt, hogy bemutassa. Szerintem az egyik leglényegesebb mondat az 53. oldalon található, ahol itt a költségvetési különbségekre utal az USA és az Európai Unió között. Hiszen a mi költségvetésünk fix, és merev. Az amerikai költségvetés meg rugalmas, és ennek igazából kihatása van a biztonsági eszközökre és a biztosításra is. Szerintem Dorfman úr megjegyzései nagyon jók voltak, hogyha a jövőbe tekintünk, a következő reform időben nagyon kemény döntéseket kell majd hoznunk, és sokkal jobb iránymutatásra van szükségünk, tudnunk kell, hogy mi működik és mi nem. Hiszen Európában a családi farmok rendszere predomináns, nagyon fontos a vidékfejlesztés, és a vidékfejlesztésre szánt kifizetések tekintetében én igazából aggódom. Tehát a földhöz kötött közvetlen kifizetés igazából csak tőkésített költséget jelentenek, és nincs sok közük a jövedelemhez. Hiszen itt igazából a föld ártól függ ennek a mértéke, ennek pedig nincs sok köze a termelőkhöz. Hogyha azt mondjuk, hogy a közvetlen kifizetésekből 10%-ot egy biztosítékra szánunk, az egy politikai dilemma. Talán esetleg javasolhatná, hogy ön szerint hol a jövő? Tehát mindenképpen van egy víziónk. A probléma az, hogy az eszközökkel hogyan oldjuk meg ezt a víziót. Megvan a költségvetésünk is a vízió megvalósítására. Esetleg, eh, ha van lehetősége, ezekre a pontokra is kitérhetne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát mindenki, aki eddig szót eh, kért, az elmondhatta mondani valóját. Most akkor megkérjük, hogy az mezőgazdasági főigazgatóság képviselője a bizottság nevében kommentálja az elhangzottakat. Igazgató öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget erről a nagyon érdekes témáról, és érdekes a vita a biztosításpolitika, amit felvetettek a tanulmányok, különösen az Egyesült Államok kongresszusának a mostani döntéséről, hogy átalakítja a mezőgazdasági politikájukat. Semmilyen korábbi reform nem támaszkodott ilyen mértékben a biztosításra. Az unió számára más az igazi kérdés. Valójában elszalasztottunk-e valamit az elmúlt években, és hogy nem foglalkoztunk egy ilyen elemével a mezőgazdasági politikának. Azt mondhatom, hogy nem. Tanulmányoztuk a hatás hatását és a szükségességét a hasonló intézkedéseknek 2008-ban, 2011-ben, és arra következtetésre jutottunk, hogy e legjobban akkor szolgáljuk az Európai Uniónak a mezőgazdaságát, hogyha a megfelelő biztosítást nem uniós szinten, hanem önkéntes alapon vizsgáljuk, és akkor, amikor a tagállamok ezt pertinensnek tartják a, mező, a vidékfejlesztésben. Ezért egyes tagállamokban, bizonyos ágazatokban sokkal jobban a használják ezeket az biztosítási lehetőségeket, mint korábban. Miért ilyen népszerű ez az amerikai gazdálkodóknál? Azért, mert nagy a piaci fluktuáció, és egy garantált jövedelmet biztosít számukra. Ugyanakkor folyamatosan nő a kockázat, és ez az amerikai adófizetőket hozza kockázatos helyzetbe. Ezt már az idén láttuk. Amiután szoros a kapcsolat az áralakulás és a biztosítások között, illetve a ciklus ellenes fellépésnek, ezért azt látjuk, hogy az éves fluktuáció ö, olyan mértékű, ahogy az az unióban nem lenne elfogadható. Szerintem ez teljesen világos. Az ilyen kifizetések ugyanakkor a verső támogatásra is nagy terhelt jelent, és ugyanakkor a VTO rendelkezései szempontjából is problémásak. Továbbá nagyon sok a, ennek az, akt, a, az adatgyűjtési, fenntartási elemei, és mindezek egyenre hiányoznak az Unióban, legalábbis nem csenek meg minden uniós tagállamban. De hogyha még feltételezzük is, hogy ezt vesszük figyelembe, ami hiányzik a tanulmányból, az a, az a kontextus, amiben hogy ben működnek az amerikai és az EU-s politikák. A táblázat, amit ön bemutatott, mindenképpen nagyon figyelemre méltó az amerikai politika egy polarizált megközelítés, nagyon jól teljesít, de főként termény előállítók vannak, és hogyha a, például a ö, tejtermelőknél bevezetünk egy ö, ilyen marzs, marzs védelmet, akkor ez egy egy nemzeti ö, marzsot jelent az egész Egyesült Államokra. Ez azt jelenti, hogy általában a tejára megfelel az előírtási költségnek az egész Egyesült Államokban. Ez a program ö, egy átlag árat biztosít, és ez azt is jelenti, hogy túl támogatják a gazdálkodókat, a nagy gazdaságokat, és kevesebbet kapnak azok a gazdálkodók, akik viszont alatta vannak, és nem beszélve arra, hogy milyen adminisztratív költségei vannak egy ilyen programnak. Ez van az Egyesült Államokban, vannak adatok, de egészen 1930-ig visszamenőleg egész gazdaságra lebontva. Továbbá egy kiegyensúlyozott struktúrát látunk, főként középméretű gazdaságok vannak az Unióban, a strukturális igazodás és a szociális költségek regionális szinten vezetnek fel. Egy biztosított, biztonsági hálóval garantált bevételt eredményez, ezért, hogy ezek a politikák működnek-e vagy sem, azt akkor kell és úgy kell megvizsgálni, amikor minden politikai eszköz szinergiával vagy anélkül működik. Intervenciós ár, védőháló, kaptámogatás és terménybiztosítási rendszerek. Szerintem a legjobb eredmény ahhoz, hogy lássuk ezeket a különbségeket, azok az exportadatok. Ott igazán megmutatkoznak a különbségek. Az USA továbbra is bizonyos termékekben szója és másban bevitára szorul, másoknál viszont és az export profilja pedig nagyon különböző. A főként végfelhasználók számára feldolgozott termékekről van szó, és azt hiszem, hogy ez egy olyan elem, amit mindenképpen figyelembe kell venni, akkor, amikor összehasonlítjuk a különböző politikák hatékonyságát. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a kommentárokat. És kérdésüket is kaptunk a megjegyzések mellett, és most vendégünket kérnénk, professzor urat, hogy válaszolja meg a kérdéseket, parancsoljon. Tehát Kortyé professzor, öné a szó. Bien, je vous remercie d'abord pour toutes ces questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Szeretnék bizonyos kérdésekre blogban válaszolni. Először is nem azt szeretném mondani, hogy a közös agrárpolitika jövője feltétlenül az amerikaihoz hasonlatos biztosításokon keresztül elképzelhető csak. A 37-es, 38 es 39-es cikkei az 1305-ös rendeletnek valóban megoldásokat javasol, de közös alapokat javasol. Tehát most nem arról beszélünk, hogy álljunk át a teljesen biztosítás alapú rendszerre, amit a kérdésekből én véltem kihallani. Azt gondolom, hogy ami az ilyen kölcsönös segélyalapokat illeti, európai szinten ezeknek a gyökere az mezőgazdasági szolidaritásban keresendőek. Ezek az alapelemek amelyekből ki lehet dolgozni a jövőre vonatkozó megoldásokat. Nem lehet a zöldséggyümölcs szektorra, a tejtermelésre közös megoldásokat találni. Észak-Európában, Dél-Európában nagyon különböző a helyzet. Nem lehet egy általános rendszert mindenkire bevezetni. Tehát nem az a kérdés, hogy a közvetlen kifizetések rendszeréből áttérünk-e egyből egy olyan biztosítási rendszerre, ahol rengeteg lesz a nyereség. Nem ilyen helyzetről beszélünk. Mi azt mondjuk, hogy a közvetlen kifizetések egy zsákutcának számítanak, és sokan védték a közvetlen kifizetéseket, de hallhattunk olyan elemeket is, amelyek alapján azt halljuk, hogy ez vitatható. Ami a közvetlen kifizetések értékét illeti, az nem csak attól függ, hogy hogyan számítják ki ezeket, tehát például a termőföld értéke is beszámít ebbe, és ahogy a litván képviselő nagyon is jogosan mondta, a közvetlen kifizetések mm, összege az értékesítési láncba kerül be. És éppen ezért könnyű a mezőgazdasági pénzt felszívnia az értékesítésnek. Ez csak egy példa. Tehát ami a közvetlen kifizetéseket illeti, ezek nem adják meg a kis gazdák túlélési kérdéseit. Kivéve talán, hogyha differenciáljuk a közvetlen kifizetéseket a kis gazdákra vonatkozóan. Romániában nagyon kicsi gazdák mm, nem képezik részét a kölcsönös segélyalapok bonyolult rendszerének, és még a közvetlen kifizetések rendszerében sem vesznek részt. Úgyhogy valószínű, hogy mondjuk egy bizonyos méretű gazdaság alatt a közvetlen kifizetés valamilyen egyszerű rendszerét kell számukra kidolgozni, de az biztos, hogy nem arról van szó, hogy egy, a közvetlen kifizetések egy fix összegét kellene felosztanunk magunk között, és ennek nem lenne így külön semmi értelme, hanem a rendelkezésre álló összegből kell fokozatosan egy kockázatbiztosítási rendszert kialakítani, amelyel jó beruházásokat lehet biztosítani. A bizottság képviselője jogosan mondta, hogy bizonyos nagy gazdálkodások biztos, hogy tömegtermelést végeznek, Romániában ismerek egy mezőgazdasági szakszervezetet, hogyha nincsen valakinek 20 ezer hektárja, akkor nem is léphet oda be. Ehhez képest vannak az egy hektárnál kisebb területen gazdálkodók is. Úgyhogy ugyanazt a rendszert nem lehet ezekre alkalmazni. Vannak olyan gazdálkodások, amelyek azért ruháznak be, hogy olcsón, nagy mennyiségben termeljenek, mások eredetibb megközelítést alkalmaznak, és azt mondják, hogy például közvetlenül fognak leszállítani városokba termékeket, és így közvetlenül értékesítik a termékeiket. De mindezekhez az szükséges, hogy a bevétellel kapcsolatban tervezhető legyen minden. És mindenki számára lehetőséget kell biztosítani. Nem egy tortát fogunk felszeletelni magunk között, hanem ezt a tortát próbáljuk növelni ami a részleteket illeti, van egy nagy technikai különbség. A biztosítás, az amerikai biztosítások és a hagyományos biztosítások és az európai biztosítások egy biztosított tőkéhez képest garantálják a veszteséget. Tehát saját tőkével kapcsolatban. És utána, hogyha egy adott évben ez megtörténik, akkor ezt kifizetik. Egy második következő rossz évben a biztosításnak még megint ki kell fizetni egy összeget. A kölcsönös segélyalap nem így működik, az csak annyit tud kifizetni, amennyivel rendelkezik. Tehát, hogyha egyszer valami ö, káresemény következik be, akkor gondolkoznak, és a résztvevők, a gazdák azt fogják mondani, hogy na hát akkor valamit tartsunk meg tartalékban még, mert hogyha jövőre is rossz évünk lesz, vagy valahol máshol egy káresemény bekövetkezik, akkor még szükségünk lesz valamennyi összegre. És ez a kockázatra vonatkozó intelligencia az, ami lehetővé teszi a továbblépést, hiszen mindenki józan észre gondolkozik azon, hogy ezt az összeget hogyan tudják saját magukra felhasználni. És éppen ezért fontos az, hogy a helyi érintettek, akiket marginálisan, de az állam is támogat, hiszen hogyha egy katasztrófában a hozam 30%-a elvész, ez egy komoly veszteség, így lehet fokozatosan, lassan a közvetlen kifizetési rendszerbe, amely nem gondolkozik, sarkítva fogalmazok, hogy a történelmi alapokon osztom ki a pénzt, vagy egy ország alapú meggondolás alapján. Egy olyan rendszer felé indulunk el, ahol a szolidaritás és a kockázat biztosítás megjelenik a rendszerben. Ez lenne a cél Európában. A gazdák konkrétan ugyanezt támogatják. Nem az a cél, ahogy az első kérdésben elhangzott, hogy ez a 10% a közvetlen kifizetésekből azt a célt szolgálja, hogy a biztosítókat gazdagítsuk. Nem, én egyáltalán nem ezt célozom. Az a tény, hogy az egyetemi kutatók a jelenlegi számítással foglalkoznak. Én Romániában tettem ezt, foglalkoztam a, annak a kérdésével, hogy egy térségben a veszteséget fel tudjuk mérni, egyfajta példákat kell, statisztikai adatokat kell begyűjteni, hogy hogyan lehet utána egy káresemény alapján, káresemény esetén kiszámítani a veszteséget. Nos, mindenkinek előre kell lépnie. Fontos tudni, hogy milyen egyéni adatokkal rendelkezünk, ahogy azt a bizottság képviselője is mondta. Az Egyesült Államokban nagyon sok adattal rendelkeznek minden egyes gazdálkodás történelmi hozamára vonatkozóan és csökkentik például a visszaéléseket is. Hallhattuk, hogy sok ilyen van, de hát próbálják ezt korlátozni. Mit teszünk mi azon túlmenően, hogy megszámoljuk, hogy hány hektáron gazdálkodik valaki, és inkább történelmi jellegű adatokat gyűjtünk be? Nem. Fontos tanulni, és a tanulás eredményeként lehet előrelépni ezek csak az első kérdések. Nem azt mondom tehát, hogy a gazdáktól elvenni ezt a pénzt, hogy az egyetemi kutatóknak adjuk, vagy a biztosítóknak, nem erről beszéltem. Felmerült még egy kérdés. Biztos, hogy differenciálni kell a kisebb gazdák között, akiknek a közvetlen kifizetés növetésére van szükség, és a profi cégek között, akiknek szükségük van egy rendszerrel, és akik készen állnak arra, hogy ezen rendszerben dolgozzanak. A piac hatalmáról beszéltünk, hiszen a pénz az inkább a nagy kereskedők felé megy. A közvetlen kifizetés a gazdálkodásból indul ki, és éppen ezért nem hatásos, ezt már elmondtam. Ami a pénz, az állami pénzek gazdák felé történő irányítását illeti. Nem tudom, hogy jól értettem-e az kérdését, de gyakran hangzik el az, hogy az Egyesült Államokban, hogyha a gazda egy dollár befizet, azért kettőt kap. Éppen ezért az amerikai mezőgazdasági biztosítások egyfajta transfert jelentenek a mezőgazdaság felé. Tehát a mezőgazdasági költségvetés a gazdák felé megy, és így komoly ö, támogatást jelent a gazdák számára. A számítások nagyon bonyolultak, bemutathatom azt, hogy a tervezett európai rendszerben az 65%-os támogatás mellett a kölcsönös segélyalapok esetében, hogyha a gazda 3 eurót fizet be, 3 euró 50-et, vagy 35 eurót 100-ból, és vesztessége van, akkor százat fog visszakapni. Mert 65 eurót állami támogatásból kap egyértelmű példa az, hogy na jó, hát akkor a gazda hármat bead és hatot kap, kétszer annyit, mint annyit befizetett. Hát pontosan ezt a számítást alkalmazzák az Egyesült Államokban. Tehát ilyen alapon bármit el lehet mondani. Elnök, ki adja hozzá ezt a pénzt? Ahhoz, hogy a gazda kétszer annyit kapjon, mint amennyit befizetett. Ki fizeti ezt? Akkor még egyszer elismétlem az érvelésemet. Gyorsan, egy újságíró is ezt megismételheti. Erre szükség is van, hiszen ez elhangozhat bárhol. Az európai joganyagban, az európai szövegekben, hogyha több mint 30%-os egy hozamkiesés, egy kölcsönös segélyalap a 38-as cikk alapján, akkor mondjuk 100 eurót fog kifizetni, és a 100 euróból 35 euró származik tehát a gazda eredeti befizetéséből, 65 euró pedig állami támogatásból. Ennek 75%-a az EU-s, és 25%-a a nemzeti támogatás. Tehát 35 eurót fizet be, 100 eurót kap kártérítésként. Egyértelmű számítás. Tehát három euróért hatot kapok pluszban állami támogatást, tehát kétszer annyit. Lehet ilyen egyszerű számításokat is kimutatni, és ezek a rendszer valóságát nem tükrözik. Tehát vigyázzunk a számokkal, amelyeket gyakran hallhatunk, ezek nem feltétlenül pontosak. Ami egy nagyon fontos kérdést illeti a rövid és a hosszú távú kérdések kapcsolatát. Hogyan mozogjunk a jelenlegi rendszerből, hogyan mozduljunk el? A kockázat kezelés hátránya az az, hogy nagy tapasztalatra van szükség. Nem lehet létrehozni napról a másikra egy rendszert, és azt mondani, hogy ezt most így kell kialakítani, aztán működni is fog tanulásra van szükség, hibából tanulunk, fokozatosan lépünk előre, adatokra van szükség, ezeket ellenőrizni kell. Egy garancia alapot alakítunk ki a történelmi hozamok alapján, hát ehhez már a történelmi hozamokra szükség van. Ezt hogyan alakítjuk ki? Tehát van egy átmeneti időszak. Egyik napról a másikra nem lehet egyik rendszerből a másikba átlépni, az átmeneti lépéseken kell gondolkozni, hogy honnan indulunk, hova megyünk. Az ajánlásaimban is megjelenik az, hogy ahhoz, hogy előre lépjünk, hagyjuk, hogy azon csoportok lépjenek előre, akik ezt meg akarják tenni, akik valóban az európai programokat figyelembe tudják venni, ahol kérni fogják, hogy ilyen kölcsönös segélyalapokat hozzanak létre konkrét esetekben zöldséggyümölcs ágazatban. Hagyni kell, hogy a helyszínről, az alapszintről induljanak ezek a kezdeményezések és események, és utána a tapasztalatcsere is nagyon fontos a tagállamok között, hogy így az előnyös aspektusokat tudjuk továbbfejleszteni. Tehát ne várjuk azt, hogy itt forradalom lesz a kockázatkezelésben, az evolúció a fontos az 1,3%-ból nem lesz 10% egyik napról a másikra. Mindenkinek lesz ideje a gazdáknak elmagyarázni, hogy miért van erre szükség, és hogy ez nekik miért érdekük. Nem azt fogjuk mondani, hogy most elveszük tőle a pénzt, és ő nem tudja, hogy utána holnap mi történik. Nem, fokozatosan kell ezt bevezetni. Végül, de azt hiszem, hogy nagyjából mindenre válaszoltam. az Agri főgazgatóság is nagyon érdekesek voltak számomra, hogy előre kell lépni, és valóban a tudásba kell beruházni. Nem egy pizzáról van szó, amit a közvetlen kifizetésekben felosztunk, hogy valaki többet kap, más kevesebbet. Fontos, hogy az emberek képességén kell javítani, hogy jól ruházzák be az összegeket. A közvetlen kifizetések reformja, hogyha progresszív, akkor nincsen probléma. Az azt jelenti, hogy a értékesítési rendszer helyett a mezőgazdaság felé hárulnak érte az összegek, és akkor a gazda is látni fogja ennek az érdekét. Remélem, hogy válaszoltam általában a kérdésekre, és hogy mindenki számára ez megfelelő válasz volt. Köszönöm. Biztos, hogy lett volna még kérdés, de az időnk is véges. Tehát nem kérdezünk többet, nyilvánvalóan még lehetne ehhez a, ké ehhez a kérdéskörhöz további megjegyzések fűzni. És most egyre többet beszélünk arról, hogy hogyan lehetne a finanszírozást és a biztosítást összehangolni. A kérdés talán az, hogy az európai alapok, állami alapok, tehát közpénzek, és ezeknek talán rugalmasabbnak kellene lennie, ahogy említette, hogy Amerikában ezek rugalmasak hiszen a használatuk esetében figyelembe kell venni, hogy a helyzet változhat, és alkalmazkodni kell a helyzethez az európai eszközök elköltésével is. Ezen kívül szerintem meg kellene oldani azt is, hogy oldani, hogy legyen egy olyan központi hely, ahol a számlák vannak, ahol ott van a szaktudás, hogy megelőzzék az esetleges csalásokat. Tehát számos ilyen kérdés vetődik fel. De természetesen itt évekre lesz szükség, amíg elindulunk, és a kap fejlődése pedig azonban halad, és reagálnunk kell az időkre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a nagyon jó kezdeményezést. Köszönöm szépen a prezentációt, és a jövőbe is mutatott az, amit mondott. Tehát köszönöm szépen még egyszer, professzor úr. De most mennünk kell, előre kell haladnunk itt a napirenden, és utána természetesen foglalkozunk még a kérdéssel. Tehát még egyszer szeretném megköszönni, professzor úr, hogy eljött, és akkor áttérünk a következő napi rendi pontra ez pedig a bizottság beszámolója az EU és a marokkói királyság között a földrajzi árujelzi kölcsönös oltalmáról szóló tárgyalások kimenetele. Itt a reform után már nagyon sokan kritizálták ezt, hogy nagyon összetett ez a dolog. És igazából a vendégünknek is szóltunk erről. és elég gyakran beszéltünk arról, hogy eh, igazából ez a dolog eh, zsákutcába került. És uh, itt uh, a bizottsággal szeretnénk erről beszélni, és itt a közvetlen kifizetések tekintetében szeretnénk most kitérni arra, hogy mit hallhatunk. Tehát üdvözöljük itt, igazgató úr, és most megkérném, hogy számoljon be arról, amit hozott nekünk. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ahogy említette, elég sokat beszélünk itt a jövőbeli dolgokról, a bevétellel összefüggő kockázatokról, és itt a közvetlen kifizetésekről is beszéltünk, hogy mi lesz a közvetlen kifizetések sorsa a jövőben. És 15 percet kaptam, hogy beszéljek a közvetlen kifizetések sorsáról. Itt most először is egy áttekintést nyújtanék, hogy a közvetlen kifizetések rendszere hogyan alakul majd, és pedig az alapján, hogy a tagállamok és a bizottság között milyen megalapodás van. Itt a jelenlegi rendszer véget ér, és néhány díjat is előkészítettem, hogy bemutassam, hogy hogyan változik majd a közvetlen kifizetések rendszere. Tehát egy viszonylag konszolidált menetrendet szeretnék bemutatni. És úgy gondolom, hogy az új helyzet az idén már érezhető lesz, és most pedig szeretnék egy úgynevezett szintetikus áttekintést adni, hogy hogyan hajtják végre majd a közvetlen kifizetéseket, és hogy hogyan profitálhatnak a termelők ebből. Tehát azzal kezdeném a prezentációt, hogy emlékeztetnék a folyamat néhány elemére, és szeretnék elmondani, hogy milyen elemek függenek itt össze, tehát a zöldítés és a többi kifizetési elem. Szeretném pontosítani, hogy ez az áttekintés a tagállamok informálását, tájékoztatását szolgálja, és január 23-án, tehát néhány hete került bemutatásra, és természetesen a tagállami tájékoztatás nem jelenti még azt, hogy döntés született volna itt eh, bármely ügyben. Tehát néhány szót szólnék itt az eljárásról, emlékeztetősképpen. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottságnak nincs kompetenciája, hogy eh, itt a tagállamok értesítésén túl mást tegyen ebben a fázisban, és itt két kivételt említenék ez alól a szabály alól. Az első az önkéntes támogatás, ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok 13-15 százalékot különítenek el itt az összekapcsolt támogatásra. Ezen kívül ide tartozik a zöldítés is. Van egy formális kiértékelési eljárás, és a bizottságnak pedig szüksége van egy döntésre, amikor a tagállamok értesítik a bizottságot a zöldítés eredményeiről. A bizottságot vagy elfogadja, vagy visszautasítja. Miért? A tagállamokkal történt egyeztetés általában 7-8 hónapig tart, és elsősorban arra koncentráltunk, hogy az értesítések mennyire összehangoltak, összefüggőek, de számos tagállammal megbeszéléseket is folytattunk abban a tekintetben, hogy a tagállamok értesítései, a tagállamok információi hogyan illenek az új közvetlen kifizetési rendszerhez. Tehát legalább H100 megbeszélést tartottunk a minisztériumokkal, a kifizetőhelyekkel. Nagyon intenzív eszmecserében voltunk a tagállamokkal az elmúlt hónapok alatt. Itt ezen a dián megpróbáljuk összefoglalni a főbb politikai döntéseket, de ezekre is koncentrálni szeretnék majd. Tehát itt látjuk a különféle pillérek közötti rugalmasságot, és itt látjuk a, az alapkifizetéseket, ezen kívül az önkéntes összekapcsolt támogatást. A tagállamoknak tehát lehetőségük van, hogy az első és a második pillér között mozgassák az eszközöket, és itt láthatjuk, főleg az első és a második pillér között, hogy olyan elemek vannak, amelyeket a tagállamok az egyesből a másodikba vittek át. Tehát itt az összegeket is látjuk. Ez 3 milliárd euró volt 6 év alatt. Ezen kívül azt látjuk, hogy a másodikból az első pillérbe 3,4 milliárd eurót utaltak át. Ezek eh, olyan országok, amelyek többet utaltak át a másodikból az egyesből. Tehát az elsőből a második pillérbe 3 milliárdot utaltak át eh, illetve mozítottak át az elmúlt hat év alatt. Tehát ebből ki lehet számítani, hogy évente mennyit utaltak át. Tehát itt eh, megpróbáljuk összefoglalni a tagállamok politikai döntéseit, és pedig az új eh, közvetlen kifizetési rendszer végrehajtása során. Hogyha ezt a táblázatot olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az a tíz tagállam, amely 2014-ig eh, végrehajtotta ezt, ehhez járulnak még 2020-ig további országok. Hat ország úgy döntött, hogy itt az alapkifizetési rendszert alkalmazza, és pedig a 23-as cikk értelmében ezek Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Finnország és az Egyesült Királyság. Nyolc ország azt jelentette, hogy újraosztó kifizetést alkalmazza, tehát ez azt jelenti, hogy a KKV-knek, tehát illetve a kis és középméretű gazdaságoknak további pénzt adott, tehát ide tartozik 8 tagállam és 6 tagállam pedig él azzal a lehetőséggel, hogy nem alkalmazott kötelező módon a, a kifizetést. És uh, itt a természetes összetevőket is figyelembe kell venni. Tehát például azt látjuk, hogy 27 tagállam a 28-ból, Németország az egyetlen kivétel, azt tehát önkéntesen jelentette, hogy összekapcsolt támogatást nyújtott, 15 ország pedig úgy döntött, hogy a kis gazdaságokra vonatkozó keretet valósítja meg, és a 15 tagállamból kettő úgy döntött, hogy a kisgazdaságokra vonatkozó tervet valósítja meg a kisebb gazdaságok tekintetében. És itt a 2015-ös rendszer alapján eszközölték ki a kifizetéseket, de voltak olyan tagállamok, amelyek 2020-ig szándékozzák ezt megtenni. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy hogy néz ez ki költségvetési kihelyezések benne, akkor azt látjuk, hogy tagállami alapon azt látjuk, hogy 30 százalék a zöldítésre vonatkozik, önkéntes kapcsolt támogatás, tehát ez bonyolult a számítása, de körülbelül 10%-ot tesz ki az összes közvetlen kifizetésekből. Hogyha megnézzük, hogy mi marad fenn, akkor itt van az alap kifizetések rendszere. Itt azt látjuk, hogy itt a régi rendszer alapján, amit kifizettek, az körülbelül olyan 93-94 százalékos és így átlagonként 50 azt látjuk, hogy főleg Litvánia és Málta élt ezzel a dologgal, és Hollandia és Luxemburg is ide tartozott. Tehát itt azt látjuk, hogy a közvetlen kifizetések esetében az új kifizetések már létben vannak, tehát látjuk, hogy 5 és 15 százalék között. Hogyha megnézzük a kifizetési mechanizmus csökkenését, akkor azt látjuk, hogy 9 tagállam úgy döntött, hogy 100%-kal csökkenti itt a kifizetések méretét, tehát ez 100 ezer és 600 ezer euró közötti összegeket jelentett a különféle tagállamokban. 10, illetve 50 tagállam csupán a minimális 5%-os csökkentés alkalmazza majd, és pedig 150 ezer eurós határig, és itt a kifizetések csökkenése, csökkentése 58 millió euró érint majd az elkövetkezendő 5 évben, és ez pedig eléggé szerény, amennyiben megnézzük, hogy itt milyen éves költségvetésekkel dolgozunk, tehát például éves 42 milliárd euró. Hogyha megnézzük itt az alapvető, tehát az alapkifizetési keretet, akkor a belső konvergenciára jutunk. Tehát 18 tagállam közül 7 tagállam nemzeti átalányt fog használni, tehát Németország, Franciaország, Málta, Nagy-Britannia, Skócia 2019-ben például Svédország pedig 2020-ban eh, szeretné bevezetni az alapkifizetési rendszert. És uh, itt uh, részbeni konvergenciáról van szó. És uh, itt, itt az alap kifizetés 30%-ra csökken a többi tagállamban. Tehát itt a nemzeti allokációk itt önkéntes alapon történnek, ahogy látjuk. Ebből a táblázatból kilenc ország kevesebb, mint 8%-át fogja az önkéntes támogatásnak realizálni, és vannak olyan tagállamok, ahol 13, illetve 15 százalékot is, tehát például a fehérje alapú növények tekintetében. Tehát uh, itt egy 13-15 százalékot látunk, tehát Belgium, Finnország és Portugália esetében, és vannak olyan tagállamok is, amelyeket nem említünk ezen. Málta például 57 százalékot használ fol majd, tehát az 50%-os kapcsolt támogatás, Németországban ez 0%. Különféle ágazatokat érint ez a kapcsolt támogatás. 259 ilyen önkéntesen kapcsolt intézkedés van, tehát ez egy viszonylag magas szám. Azt látjuk, hogy országonként és ágazatonként is nagy különbségek vannak. Tehát, hogyha abszolút értékében látjuk, akkor például itt van az állattenyésztés, és a következő hét évben azt látjuk, hogy az önkéntes kapcsolt támogatások, hogy alakulnak a különféle ágazatokban és a különféle tagállamokban, tehát például a a tejiparban ez 20% és 12% például a jú és kecskehús esetében. És ez egy 2015-ös táblázat, és hogyha elmegyünk 2020-ig, akkor láthatjuk azt, hogy ágazatonként más is más majd itt a támogatások szintje. Tehát az aktív gazdálkodó záradék, tehát itt ez az úgynevezett negatív listán folytatott aktivitások, tevékenységek. Itt azt látjuk, hogy 8 tagállam hozzáadott néhány te tevékenységet a negatív listához. Ezek Bulgária, Németország, Észtország, Olaszország, Málta, Hollandia, Románia, az Egyesült Államok, Skócia, és itt például bank tevékenységek, tehát a gazdálkodó vagy bánya tevékenység például, ami a negatív listán van, amivel nem foglalkozhatnak a gazdálkodók. Hat tagállam még túl is ment ezen a negatív listán, és további kifizetéseket is kizár bizonyos tevékenységek esetében. Tehát itt nem csak a negatív listáról van szó, hanem közvetlen támogatásokról is, és ezek mind a közvetlen kifizetésekről szóló jelentésre függenek össze. Tehát itt, mint említem, a lényeg az, hogy alapvetően mezőgazdasággal foglalkozzanak a gazdálkodók, amennyiben bizonyos támogatásokra tartanak igényt. Látunk különféle kivételeket is. Most akkor nézzük meg, hogy a zöldítés milyen helyet foglal a közvetlen kifizetések megváltozásokban. Hát ez egy eléggé vitás kérdés volt. Itt néhány kulcsfontosságú politikai döntést kihangsúlyozhatunk. Ahogy balra látjuk, a táblázat baloldra látjuk, öt tagállam jelentett megfelelő zöldítés, megfelelő zöldítési intézkedéseket, négy tagállam pedig a jelenleg zöldítés akarja folytatni, Franciaország, Németország, Belgium és Nagy-Britannia, két tagállam úgy döntött, hogy ökológiai kötelezettségek alapján kollektív módon folytatja az öldítést. Ez Lengyelország és Hollandia. Jobb oldalt pedig azt látjuk, hogy öt országból négy megfelelt a kritériumoknak, amely az erdő kivételt jelenti, és öt országban négy alkalmazza, ez Észtország, Finnország, Lettország és Svédország. És Szlovénia úgy döntött, hogy nem, nem hajtja végre itt ezt az erdőkre vonatkozó kivételt. Hogyha itt most a három zöldítési célt figyeljük meg, akkor azt látjuk, hogy különbségek vannak. Itt pedig eh, azt látjuk, hogy három tagállam a második pilléren belül alkalmazta ezt, tehát a fő zöldítési gyakorlat az az, hogy a termelés diverzifikálják, a vetésforgót, és igazából csak egy tagállam alakította át a termelőterületet legelővé. Itt most a ökológiai fókusz területeket látjuk. Itt kilenc különféle tájtípust különböztethetünk meg, és 18 lehetőséget jelent ez. Itt a tagállamoknak mondjuk úgy különféle étvágya van a különféle típusok tekintetében. Hat tagállam úgy döntött, hogy csökkenti ezeknek az EFA-knak, tehát az ökológiai fókusztérségeknek a számát. Ezeket felsoroltam a dián, Ausztria, Finnország, Lettország, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország. 13 tagállam úgy döntött, hogy az IFA területeket a, far, a termelőkre, a gazdálkodókra bízza, hogyha megnézzük, hogy itt milyen típusok vannak, amelyeket a tagállamok választottak, tehát azt látjuk, hogy különféle EFA típusokat jelentettek. Eh, itt tehát például a nitrogén megkötő növények termelése, vagy az ugarosítás, Hogyha megnézzük ezt a táj specifikus képet, említettem, hogy kilenc fajta ilyen táj jellemzőt különböztethetünk meg. Látjuk, hogy milyenek ezek a tagállamokban, és tehát itt fák vannak, vagy pedig erdősávok, sövények, és így tovább. Nagyon fontos, hogy a tagállamok mi alapján döntöttek az EFÁK kijelölésében. Nagyon fontos az, hogy hogyan definiálják ezeket a tájtípusokat. A tagállamok a 45 cikk alapján jártak el, ez egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus volt, és a kereszt megfelelés értelmében tették ezt. Itt azt látjuk, hogy öt tagállam csak is a 45-ös cikk értelmében engedi meghatározni az ökológiailag érdekes tájakat. Ezen kívül 18 tagállam a 45-ös cikket és a kereszt megfelelést is alkalmazza, amennyiben szeretne meghatározni ilyen területeket. És az utolsó diám, amivel zárni szeretném a mondandómat, itt az állandó legelők létrehozására vonatkozó előírások a tagállamoknak értesíteni kell a bizottságot, hogy mely területeket jelölnek ki ilyen tekintetben és természetesen a Natura 2000 területekre vonatkoznak, ez 8 tagállam úgy döntött, hogy az összes legelőtt beviszi a Natura 2000-be, és ezeket környezetileg érzékeny területeknek nyilvánítja, és itt ezeknek a 50 és 100 százaléka közötti más tagállamok esetében. Az utolsó megjegyzésem, itt az állandó legelő kötelezettség tekintetében négy tagállam úgy döntött, hogy a legelőket környezetvédelmileg érzékeny területnek nyilvánítja, ez viszont a gazdálkodóknak kötelezettségeket jelent. Négy tagállam pedig ezeket az érzékeny legelőket a Natura 2000-en kívül helyezte el, ez a Cseh, Köztársaság, Luxemburg, Lettország és Velsz. De itt most be is fejezem. Megpróbáltam egy átfogó képet adni a közvetlen kifizetések helyzetéről. Nagyon sok szempontról van szó, de remélem, hogy egy általános képet azért adhattam a közvetlen kifizetések felhasználására a tagállamok. Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Kétségtelen, hogy szívesen vennénk további részleteket, de biztos vagyok abban, hogy Dess úr hozzá kíván majd szólni, méghozzá elsőként, hogy további részleteket tudjon meg. Dess úr, öné a szó. Köszönöm el. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a jelentést. Pontosan ezen reform életbe, életbe lépésével megtörtént, amitől tartottam, hogy egyre kevesebbet beszélhetünk arról, hogy közös agrárpolitikánk van Európában. A különbség az, hogy a reformok után a tagállamokban és a régiókban még nagyobb a különbség, mint az elmúlt húsz évben voltak. És ezért gondolom azt, hogy nagy versenytorzítások alakulnak ki Európában. Rendkívül elszomorít az, hogy ezen különbségek 2019-20-ig tartósan meg is maradnak. Németországban, ha megnézzük a helyzetet, örülök annak, hogy az, én régióm Ban 2019-ben német régiókon belül hektáronként ugyanazt a kifizetést kapja mindenki, tehát régiónként például Rajna falc területén 2019-ben alacsonyabb lesz az összeg 2019-re ugyanannyit kapnak majd hektáronként, mint azok a gazdálkodások, ahol korábban a legnagyobb kifizetéseket kapták. És mi ezt jogosnak tartjuk, hiszen a rosszabb helyzetben lévő régiókban, ahol rosszabb a gazdasági helyzet, ezt így tartjuk jogosnak, de sok más területen Európában nem ez lesz a helyzet. És sikerült elérni, hogy Németországban másfél milliárd eurót szántóföldből átalakítottak mezőgazdasági területté, és ezért tejet is lehet termelni már egyéb területeken. Szántóból legelőt alakítottak át. Átlag Németországban 46 hektáros egy gazdaságnak a területe, és mindenképpen előnyösek az ezzel kapcsolatos változások. Az eddigi agrárpolitikában nem volt különbségtétel a kisebb és a nagyobb gazdálkodások között, és ezért a kisebb gazdálkodásokat így erősebben tudjuk támogatni mostantól. Elnök úr, ami az agrárreform véghezvitelét illeti, még erről sokat fogunk beszélni, és nem tudom elképzelni azt, hogy ezen agrárreformmal amelyben nekünk is van felelősségünk, mindig figyelmeztetünk arra, hogy a nagyobb versenytorzítás kialakulhat, sokkal nagyobb lesz ez a versenytorzítás, mint amit korábban eddig ismerhettünk. Köszönöm szépen. Most pedig Aguilera asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A hozzászólása rendkívül érdekes. Látható, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket a különböző tagállamokban. Én spanyol vagyok, és eh, nagyon jól tudom, hogy eh, hogyan is néz ki az összehasonlítás, és hogy eh, mit jelent a kifizetés helyben. Ha megnézem a táblázatot, akkor azt látjuk, hogy mindegyik tagállamnak a prioritásoknak megfelelően kell használni ezeket a lehetőségeket, és a prioritásokat a az egyes kormányok döntik el. Ez lehet jó, lehet rossz, vagy elfogadható azonban. Sokkal kisebb lesz a közösségi agrárpolitika, mint korábban volt, és felvetődnek a kérdések a történelmi jogokkal. Amikor a kapreformjáról beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy több legitimitást kell adni szociális szempontból az ilyen típusú ö, támogatásoknak. Tehát nem lehetett ezt ö, a korábbi évek alapján kifizetni. Tehát legitimebbek kell, hogy legyenek ezek a kifizetések. Akkor bevezettük a zöldítést, a támogatást a zöldítéshez. És végül, hogyha megnézzük a globális végeredményt, akkor őszintén szólva nem tudom, hogy ezzel az új kappal, és különösen ezzel a közvetlen kifizetési rendszerrel elég lesz ez eh, ahhoz, hogy legitimizáljuk eh, ezt, és hogy a társadalom elfogadja és megértse, hogy eh, támogatni kell az Európai Unió kifizetési rendszerét. Ez a sokszínűség egyszerűen döbbenetes E, ugyanakkor továbbra sem oldottuk meg az alapvető problémát, nevezetesen, hogy a jövedelmezősége a e, mezőgazdasági tevékenységnek vagy az állattenyésztésnek nem megfelelő. Jó, hát van a e, jövedelem támogatás, de még mindig a, a, a direktív fizetések mellett vagyok, de nem értük el a történelmi kifizetések megváltoztatását ezzel az új reformmal. Tehát akkor felteszem azt a kérdést egész konkrétan, illetve felvetődhet a legitimitás kérdése. Ugye nagy várakozások voltak Spanyolországban az aktív mezőgazdász elvével kapcsolatban ugye az volt az elképzelés, hogy olyan mezőgazdász legyen, aki javakat állít elő, akinek jövedelme van, és aki munkahelyeket terem. De a vége nem ez lett. Az én hazámban nagyon kötöttünk a jövedelemhez, és ahogy én megértetem, a jövedelem kérdése nem elegendő ahhoz, hogy a támogatásokat e köré szervezzük ahhoz, hogy tevékenység folyjon a gazdaságban, az is szükséges, hogy segít, segítsük a mezőgazdást. Talán így lehetne adni valamilyen legitimitást ennek a támogatásnak. És az egész jövedelem kérdés nyilvánvalóan nem integrálható ebbe a tanulmányba, pedig ezt tette a spanyol kormány. De ugye ott van a mezőgazdász életképessége jövedelmi szempontból. Ez nagyon fontos regionalizáció szempontból. Volt Spanyolországban egy regionalizálási kampány, és most 50 reg- régió van, kétszer annyi, mint korábban, és ebből rendkívül nagy bizonytalanság lett. A mezőgazdászok októberben még mindig nem tudják, hogy hova is tartoznak. Mi lesz ezekkel a közvetlen kifizetésekkel? Tehát nagyon sok a bizonytalanság. Én nagyon sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, de szerintem valóban fenn kellene tartani a közvetlen kifizetések rendszerét, de ezzel a reformmal nem sikerült a legitimitást megteremteni. Az sem sikerült, hogy valóban segítsük azoknak a mezőgazdaszoknak, akik valóban a mezőgazdasági tevékenységet űzik elsődlegesként. Szerintem egy komoly változásokra van szükség, mert ezek a különböző intézkedések az egyes országokban meg kell nézni, hogy mi lesz ebből, és mi lesz ebből a belső piac vonatkozásában. Elnök, köszönöm. Hausling úr következik. Äh, Köszönöm szépen az előadást. Úgy gondolom, hogy a tagállamokon belül különböző intézkedések vannak, és ez igazából a trilóg eredménye volt. Tehát természetesen társjogalkotóként felelősséggel bírunk mi is, és a bizottság javaslatait pedig az, hogy csökkentsük itt a történelmi kifizetéseket, és hogy a új tagállamok minél hamarabb megkapják azokat a támogatásokat, mint a régiek, ez nem sikerült, és a parlamentnek is felelőssége van ebben a tekintetében. Nagyon sok kivétel volt, van, és a tagállamokkal tárgyalásokat folytattunk, a tagállamok pedig a zöldítés tekintetében más és más stratégiát követtek. Tehát máshogy akarták végrehajtani a zöldítést. Most itt vannak a számok, és nem tudom, hogy mindig van-e értelme ennek, vagy rákérdezhetnénk a, rákérdezhetnénk a bizottságnál, hogy igazából észszerű -e ez a zöldítés esetében. De összességében én nem vonnám le azt a következtetést, hogy az európai agrárpolitika most még egyenlőtlenebb, mint a reform előtt. Szerintem a történelmi kifizetéseket korlátoztuk hosszú távon, hiszen a fiatalabb generációnak már nem jár automatikusan az, ami régebben, tehát ez lehetett volna gyorsabb is, és itt igazából saját felelősségünket is megnézhetjük, hogy miért nem alkalmaztuk ezt. De igazából Európában a kifizetések rendszeren nem olyan egyszerűen alkalmazható. Tehát összefoglalva én nem mondanám azt, hogy ez a prezentáció most azt mutatja, hogy Európa jobban szétmegy. Tehát 2020 végéig nem értük el azt, vagy mostanáig nem értük el azt, hogy egységes rendszerük legyen, reméljük, hogy 2020-ig elérhetjük a reformmal, és utána folytathatjuk a folyamatot. De utalok arra is, hogy a következő reformban ismét az lesz, hogy a tagállamok idejönnek, és mindenki megfogalmazza a saját egyéni érdekeit. De akkor fel kell tenni a kérdés, hogy mit akarunk elérni. Tehát minden tagállamban ugyanazt a megközelítést akarjuk, vagy nem? Kedves Albert Dess. Németországban is 16 fajta módon hajtják végre a kifizetéseket. Bajorországban máshogy zajlik ez, a második pillérben mint például Schleswig-Holstein tartományban. Ez igazából a régión is múlik, és ez rendben is van így. Köszönöm szépen. Nem szeretném korlátozni a hozzászólásaikat, eddig senkit sem korlátoztam, de azért mégiscsak oda kellene figyelni. Jár úr. Köszönöm szépen. helyes. Közösen döntöttünk a törvényről, és óva intettem a kollégákat, hogy rengeteg regionális különbség lesz. De a tagállamoknak igazából bókot is tehetek, hogy mindent kihasználtak, nagyon innovatív módon használták ki a lehetőségeiket a közvetlen kifizetésekre, és szerintem igazából a sok rítűség nőtt. Össze kell ülnünk, hogyha közös európai agrárpolitikát akarunk, akkor tennünk is kell ezért, különben elfelejtetjük az egészet. És akkor már a következő vita már előre van programozva. Tehát ha ennyire különböző a agrárpolitika, tehát először Brüsszelbe kell lapátolni a pénzt, utána kilapátolni a tagállamokba, ahol a tagállamok mind más agrárpolitikát folytatnak. Hát nem ezt akarjuk. Néhány kollégának ellent is kell mondanom, mindig megvan a konfliktus, hogyha közösen akarunk valamit, és a régióknak más érdekei vannak, az természetes hiszen eh, a különbségeket eh, a zöldítésre az első pillérbe tettük. Amikor még fiatal képviselő voltam, akkor a kapot így magyaráztuk el, hogy van egy első pillér, itt vannak az európai közös dolgok, a közös érdekek, ez Európa. Száz százalékig megkapod az európai pénzt. És akkor ott van az híres második pillér, akkor ott szabadabb vagy, ott figyelhetsz a regionális különbségekre, de ott társfinanszíroznod is kell. Ki kell fizetned azt, hogy van valamennyi szabad mozgástered. Hát aztán itt összekevertük a dolgokat, és most látjuk a különbségeket, látjuk az eredményt. Én is összefoglalom, hogyha panaszkodunk, én is panaszkodom, de mégiscsak láncsát török a közös jogalkotás mellett, de üljünk össze, hogy javítsuk ezt. Még egy utolsó kérdésem lenne a bizottsághoz. Mi a benyomása? Az agrárpolitika tarkább lett, vagy közösebb lett? Hm, hogy írná le az állapotot a reform után? Mi a benyomása? Köszönöm szépen. Buda úr. Buda úr, kérem. Köszönöm, elnök úr. Állás köszönet a bizottság előadásáért. Nagyra értékelem az álláspontját, miszerint a tagállamok döntései tiszteletben kell tartani a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a bizottság fontos, hogy fellépjen, hogyha a tagállamoknál túlkapásokról van hallomása. Azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden jól működik az én tagállamomban is, de ami a sertéstenyésztést és a baromfitenyészetet illeti, a kormány nem kért alapot az állat jól létre már nagyon régóta, és lehetséges, hogy ezektől a pénzektől teljesen el fog esni, mert más tagállamok jobban finanszírozzák az állatjólétet. Fontos, hogy a jövőben korreláció legyen a közvetlen kifizetések és a tényleges mezőgazdasági termelés között a gazdálkodáson. Például nálunk egy termelői szervezet valahonnan állatokat akart importálni, az én országomról beszélek, de sajnos nem talált a feltételeknek megfelelő tenyészállatot, mert ezen állatokban, ezen országokban nagyon keveset figyelnek az állatjóléti feltételekre. Tehát fontos, hogy a szubvenció és a tényleges termelés között legyen összefüggés. Elnök, köszönöm szépen. De Castro úr. Köszönöm. Azt gondolom, hogy most nem jött el annak az ideje, hogy mérleget vonjunk. Biztos, hogy ez egy nagyon fontos tanulmány, köszönet a bizottságnak érte. Ennek segítségével konstatálhatjuk azt, amitől részint mi magunk féltünk. Tehát egyfajta rugalmasság a tagállamoknál, ahelyett, Tehát a tagállamok éltek ezzel a rugalmassággal azért, hogy bizonyos nehézségeket elkerüljenek, és valójában egyfajta mozaik alakult ki, amely bizonyos bírálatot von maga után. Mi magunk is részben felelősek vagyunk ezért, hiszen biztos, hogy a reformot először a parlament támogatásával vezették be de mi magunk is kértük, hogy nagyobb legyen a rugalmasság a trilógus üléseken, azért, hogy elkerülhessük azt, hogy túlságosan eltávolodjunk attól, amit alapelvként akartunk elkalmazni. Ez egyfajta kígyó, amely a saját farkába harap. Nos, a következő hónapokban hogyan kezeljük ezt a helyzetet? Biztos vagyok abban, hogy a tagállamok megpróbálnak majd alkalmazkodni. Valószínűleg azt fogják mondani, hogy akkor foglalkozzunk kevesebbet a kötelező résszel és a nem kötelező résekkel foglalkozzunk többet, és így a kap torzításain nem fogunk javítani. Most meg kell nézni ezt a köztes értékelést, ki kell dolgozni azt, hogy hol történtek hibát, és ezeket kell kijavítani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadást, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének ezért. Ami az új időszakot illeti, mióta ezt az új kifizetési rendszert bevezettük, a polgárokat nem tájékoztatták erről megfelelően. De amint a tagállamok döntéseket hoztak, természetesen a tájékoztatást megadják majd. Nagy eltérések vannak a tagállamok között, ez bizonyos. Hogyha megnézzük a legutolsó táblázatot, akkor 5 vagy 6 csoportot láthatunk. Ha megnézzük a tagállamokat, nehéz kimondani, hogy melyik tagállamnak lesz, melyik tagállamban lesz a legjobb eredmény. Lehetséges, hogy bizonyos tagállamok, és itt a saját országom példáit veszem lapul, lehet, hogy nagyobb mértékben próbálnak alkalmazkodni az új mechanizmusokhoz, míg más tagállamok a lehető legkevesebbet próbáltak változtatni a rendszeren. Egyfajta defenzív mechanizmusról van itt szó. A kérdésem tehát az, hogy el -e mondani nekünk, hogy mely tagállamok voltak a legsikeresebbek a mechanizmushoz való alkalmazkodásban, és mely tagállamok nem használták ki ezeket teljes mértékben, és inkább a régi rendszerhez ragaszkodtak. Litvániában tudom, hogy ami a zöldítés értékelést illeti, ezzel nem éltünk, és a kis gazdák segítségével sem éltünk, tehát mi nem 50, hanem 30 hektáros küszöböt alkalmaztunk az összes gazdálkodásra vonatkozóan. A kérdésem tehát az, hogy ön mit gondol arról, hogy mennyire életképesek az Európai Unióban a gazdálkodások, hiszen mások a kifizetések az egyes tagállamokban. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Hajbusz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szóló arról beszélt, hogy a rendszer szocializáció volt az első, aztán annak az ökologizációja, de hogy valóban így van ez? Az agrárreform célja ez volt, de valójában ez nem igazán történt így. Ezért van nagy nemzeti rugalmasság, hogyha nem a tervezett módon ö, alakul a szociális agrárpolitika, és az ökológiailag ö, ökológiai barátabb agrárpolitika sem. Tehát erre lenne lehetőség a rugalmasság következtében, hogy ezen mozgásterek jók-e vagy sem, én ezt előre nem akarom megítélni, még várnunk kell, amíg az agrárreform valóban érzékelhető lesz. Először ezek ezen reformot ki kell alakítani és be kell vezetni, és utána lesz szükség arra, hogy a köztes értékelést megtegyük, és értékeljük azt, hogy mely tagállamban mi működött jól, mi volt eredetileg az európai agrárpolitikával összeegyeztethető, és hol nem értük el a célokat. Hogyha őszintén elkészítjük ezt a köztes értékelést, akkor tudunk időben az új agrárpolitikával kapcsolatban a következő 2020 utáni időszakra vonatkozóan megfelelő célokat meghatározni. Ezeket újra kell határozni, hogy mit akarunk a mezőgazdaságtól, hogy mit akarunk elérni az agrárpolitikánkkal, hogy az üzemek támogatásán túlmenően mit akarunk elmérni. Talajvédelem, vízvédelem, munkahelyteremtés, élettér megvédése, és ezek alapján lehet utána az iránymutatásokat is meghatározni. Proszę Państwa, jak, się, jak następują zgłoszenia później, to jest bardzo trudno zarządzać. Nagyon nehéz így ezeket a dolgokat megbeszélni. Korlátoznom kell a felszólalási időt. Meggenis asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, az első részt nem tudtam meghallgatni, sajnos el kellett mennem, de Castro kollégának igaza van, hiszen a reform része voltunk, nem fogunk elszaladni előle nem fogunk megijedni az eredményektől. Nagyon hasznos volt a prezentáció. Túlságosan korán van még, hogy eldöntsük, hogy működni fog-e vagy nem. A kérdéseim inkább arra vonatkoznak, hogy a zöldítés működik-e. Tehát, hogyha vannak környezetvédelmi hatásai, akkor az jó. A zöldítés egyszerűsítést is jelent. A harmadik megjegyzésem pedig tisztázó jellegű hány tagállam a 28-ból fog 2019-ben egységes hektáronkénti támogatást kapni. Tehát milyen alapon? Általános alap támogatás vagy regionális jellegű támogatás formájban kapják meg. Köszönöm szépen, Bogovics képviselő. Köszönöm. Üdvözlöm az előadást a jövőben. Több ilyen konkrét áttekintést kell majd kapnunk, hogy hogyan is működik a rendszer. Ezen kívül nagyon érdekes lesz látnunk, hogy mi történik akkor, amikor itt a professzor figyelmeztetése valóra válik, amit az USA és az EU között mondott, tehát itt néhány nagyon érzékeny dolog van, kockázatmenedzselés, TTIP, az elkövetkezendő EU-USA megállapodás fényében, illetve a kapban történő változások ismeretében egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mennyire összetettek itt a különféle politikák, és mennyire bonyolult a gazdálkodóknak a mi politikánkat használni. Amikor látjuk, hogy mennyire agresszív az amerikai mezőgazdasági politika, ezt is figyelembe kell vennünk. Paposo Andrew. Andrew, képviselő. Oui, merci, monsieur le président. Euh, quelques mots d'abord pour remercier. Először is néhány szót szeretnék mondani, hogy Paszkúrnak köszönetet mondjak az előadásáért, ami engem illet, nagyon jól mutatja az, hogy az eszközöknek a odaítélése sosem azonos alap elvi alapokon történik. Ami világos, az nem annyira a mechanikai mechanizmus kérdése, mert valamennyien jóvá hagytuk ezt a reformot, hanem ami felvetődik, hogy valójában kellően feltettük-e azt a kérdést, hogy mi a közös célunk, tehát mit akarunk elérni, hogy közös legyen a cél mezőgazdasági politika vonatkozásában. Tehát itt egy modell, egy közgazdasági és mezőgazdasági modellről van szó. Nem vagyok biztos abban, hogy az a reform, amit megvalósítom, az kellő mély alapokra vagy gyökerekre épül hogy hova is szeretnénk eljutni. Ez egy folyamatosan visszatérő kérdés, és ez a következő reformokat is érinti, tehát nem feltétlenül kell kivárni, amíg meg lesz a félidős értékelés, és el lehet már most kezdeni gondolni, hogy tulajdonképpen milyen típusú mezőgazdaságot akarunk, Ugye ma délelőtt is erről volt szó. Egyszerű a kérdés, kinek a, és miért a mezőgazdaság, de a hogyan és hogyan fog mindez majd e, lebonyolódni, és hogyha politikailag közösen nem vagyunk képesek meghatározni ezeket az alapkérdéseket, amik viszont szerintem strukturális kérdések, ezek közös politikának az alapja, akkor meggyőződésem, hogy a következő reformnál is ezek a táblázatok vissza fognak jönni. Tehát egyrészt el kell gondolkodni arról is, hogy mik a korlátai ennek a folyamatnak, és vannak, akikhoz hozzájárultunk, de hogy mit szeretnénk, ami egy döntő, fontos politikai kérdés, hogy mit akarunk tulajdonképpen együtt elérni a területünkön, és mit akarunk, hogyan nézzen ki az a mezőgazdaság, amit szeretnénk megvalósítani. Hölgyeim és uraim, mondja az elnök, most Néhány szót én szeretnék hozzátenni. Nagyon különböző, változatos a mezőgazdaságunk Európa déli részén, északi részén, az újjanan csatlakozott tagállamokban, régi tagállamokban, kis, vannak kis gazdaságok, nagy gazdaságok, éppen ezért szerettük volna azt, hogy rugalmasság legyen. Természetesen különböző színváltozatok vannak, egy óriási mozaikkal állunk szemben. Mindegyik tagállam ugye csinálja a saját politikáját a saját módján, de az alapelvek itt kerültek kidolgozásra hogy ez hátrány volt-e a versenyképesség szempontjából, nem tudom, de mindezt figyelembe kell venni, és a bizottságnak pedig az a feladata, hogy ezt nyomon kövesse. Fenn kell tartanunk a versenyképességet, ugyanis nem e, hasonlíthatjuk össze az egy hektáros gazdaságot, ahol olajbogyót termelnek, és egy másik e, egy hektáros gazdaságot, ahol viszont tejt termelnek ne reméljünk azonnal csodákat. Természetesen eh, csinálhattuk volna mindezt másképpen is, hogy az jobb lenne, azt nem tudhatjuk. Tehát mindezt értékelnünk kell. És végezetül természetesen le kell egyszerűsíteni azt, amit greeningnek, zöldítésnek nevünk. Túl sok a bizonytalanság a mezőgazdászok számára. Általában ezt szokták felhozni. Megvan a közös agrárpolitika, egy igazságosabb politika ez, azzal együtt, hogy diversifikálni kell várjuk meg, amíg elkészülnek a mélyebb értékelések, és nem mondjuk már most azt, hogy ez nem olyan, mint amilyenek szerettük volna, vagy ahogy gondoltuk. Szerintem a dolgok azért igazságosabbak, lehetséges, hogy túlzott az administratív probléma a, a zöldítésre, de mindez azért időkérdése is. Most kérem, hogy a bizottság képviselője foglaljon állást. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Ha jól értettem, minden hozzászólásból és kérdésből és az egész vitából az jött ki, hogy közös politika és diversitás amit én ma itt bemutattam önöknek, az a politikai döntéseket írja le, amit a tagállamok meghoztak, hogy hogyan kerüljön végrehajtásra a közvetlen kifizetések rendszere. Egy-két-három év múlva fogjuk majd igazán látni, hogy mi is az eredménye ennek a politikának, és hogy konkrétan uh, hogyan változtat látnak a gazdálkodók ennek a politikának megfelelően, és hogy milyenek a teljesítmények, és hogy hogyan működik Isten igazából ez a politika. Ezzel együtt ez a sokszínűség, amire azért számítottunk, és amit sokan elé mondtak a bizottságból is, hogy új politikai célok meghatározásával egy időben megvan az az akarat is, hogy hatékonyabb és legyen ez a politika, ez ugyanakkor jól mutatja eh, ennek a, a magának a mezőgazdaságnak a sokszínűségét, a struktúrák különbségét és a versenyképesség sokszínűségét, illetve a, az állami támogatás eh, különbözőségét is, ami sok esetben a regionális helyi eh, helyzettől is függ. Mindezzel együtt gondolom, hogy ez mind világos, meg kell vizsgálnunk a sokszínűséget, és fenn is kell tartanunk. Korlátozott itten a szabályozási keret, és meg kell néznünk, egyenre ez van, van sokszínűség, kérdés, hogy ezt az új politikát hogyan valósítsuk meg. Az igazi kihívás az az, hogy a cél a, az élelmiszerbiztonság, a területi hozzájárulás, területi egyensúly, ezek a célok viszont mindazonosak. A kérdés az az, hogy hogyan használjuk ezt a közös eszközt, hogy elérjük a célt, a, és hogyan alkalmazzuk, illesztjük ezt a regionális helyi, eh, hely, konkrét helyzetekhez. Ezért kell bizonyos rugalmasság, hogy az egyes eh, konkrét helyzetekre lehessen ezt alkalmazni, és elérjük a célokat. Ez a sokszínűség, a diversitás nem feltétlenül jelent bonyolultságot, hogyha látjuk a hatását a zöldítésnek, a különböző támogatásoknak. Ez mindez azért a, az egyszerűsítés irányába szeretnénk menni, és a tagállamoknak kell megnézniük, hogy hogyan lehet ezt megfelelően alkalmazni és hogyan lehet egy olyan egyszerűsítést elérni, ami szükséges a gazdálkodók számára is, és a közigazgatás számára is. felvető az a kérdés is, hogy a bizottság mennyiben avatkozik bele a tagállami döntésekbe. A bizottságnak nincsen felhatalmazása arra, hogy a tagállami döntéseket elfogadja vagy jóvá hagyja, csak a közvetlen kifizetéssel kapcsolatban tud szót emelni. Igyekszünk támogatni a tagállamokat abban, hogy a politikai döntéseiket olyan rendszeré alakítsák, ami megfelel a szabályozási keretben előírtaknak de az, hogy melyik, milyen döntést hoznak a tagállamok, például az önkéntes támogatást, a különböző kisgazdálkodók rendszerét és így tovább, ezeket végül is a tagállamok alakítják ki, és csak ők felelősek a saját döntéseikért. Tehát amit itt próbáltam felvázolni, az a sokszínűsége a helyzeteknek, ami egyben azt is mutatja, hogy a mezőgazdaság önmagában mennyire sokszínű, de egy közös ernyő alatt van mindez, a közös célok, közös eszközök, közös politika van, és ahogy a franciák mondják, a garde fou, tehát a kézben tartást végezzük mi. ha jól emlékszem, az aktív gazdálkodó kérdését a spanyol kolléganő vetette fel. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés. Ez a híres 9-es cikkben szerepel. Nem igazán felel meg a politikai célkitűzéseknek, hogy nem az a cél, hogy csak a mezőgazdasági ágazatban termelő gazdákra vonatkozzon ez. A mezőgazdasági tevékenység az termelő tevékenységet jelent, de magába foglalja a föld karbantartását, termőképességének a megőrzését, tehát nem lehet közvetlenül a, az aktív gazdálkodáshoz kötni, illetve ahhoz, hogy milyen jövedelem származik a mezőgazdaságból. A legjobb, a legjobb tagállamok és legrosszabb tagállamok, azt hiszem, hogy ezt megint nem lehet így mondani, ez mindig attól függ, hogy mik a politikai célkitűzések, a nemzeti, regionális konkrét helyzetek. Ez nem a bizottság feladata, hogy ezeket kommentálja, illetve hogy nézzük, hogy mennyire hatékony ez, az, amit nemzeti szinten eldöntöttek. Elnök, de minden, egyébként is minden attól függ, hogy milyen az oktató, és az eredmény és a minőség attól függ. Tehát azt kérem, hogy elemezzék, vizsgálják, és tájékoztassanak bennünket arról, hogy mi a helyzet a közvetlen kifizetésekkel Köszönöm szépen, és akkor most következik a következő napi rendi pont. A bizottság beszámolója az Európai Unió és Marokkó Királyság között a földrajzi árujelzők kölcsönös oltalmáról szóló tárgyalása kimeneteléről, és akkor Mónika Páliát asszonynak adom meg a szót, aki a főigazgató ö, ö, munkatársa. Köszönöm szépen, itt ülök és itt is maradok, ezzel talán egy kis időt nyerünk. A jól emlékszem, délelőtti besz- vita során, amit a transatlanti ügyben folytattak, többen is felvetették, hogy mennyire fontosak a földrajzi megjelölések. Ez eh, én nagyon nagy örömmel eh, adok egy beszámolót arról, hogy mi az eredménye az Európai Unió és a marokkói királyság között folyó tárgyalásokról a földrajzi eh, megjelölésekkel kapcsolatban. A megállapodás Berlinben január 16-án került parafálásra a Zöld Hét mezőgazdasági kiadásán a marokkói mezőgazdasági miniszter jelenlétében. Ez részét képezi annak a mandátumnak, amit a bizottság kapott a bizottságtól 2005-ben, hogy a mezőgazdasági tarifa engedményeket tárgyalja le. Annak idején első lépésben a mezőgazdasági termékek liberalizációja, ról volt szó, és ami után ezt az oldalt kezeltük, és hatályba lépett 2012-ben a mezőgazdasági megállapodás, a földrajzi eredeti jelzéssel kapcsolatos tárgyalások is megkezdődhettek, pontosan 2012. decemberében. A megállapodás egyik cikkeje előirányozta, hogy a az első megállapodás aláírását követő három hónapon belül kell ezt megkezdeni. Öt tárgyalás történt 2012. decembere és 2014. november-decembere között. Meg kell mondjam, hogy a lényege ezen tanácskozásoknak elsősorban 2012. februárja és 2014. februárja között zajlott, majd 2014 végéig volt egy holt időszak, amikor voltak nézeteltéréseink a marokkói tárgyalópartnerünkkel arról, hogy milyen változások kellenek a zöldségek és gyümölcsök vámkelezelésénél, többek között a paradicsom esetében, ahol belépő árról rendszer van. Tehát ez a vámkezelési eljárás, ez problémát, illetve hogy az általány ár kiszámításának hogyan kell történnie. A marokkói fél elfogadta a tárgyalások folytatását a földrajzi megjelölésekkel kapcsolatban, és utána már nagyon kevés idő kellett ahhoz, hogy véglegesítsük a tárgyalásokat, és egy nagyon kielégítő megállapodásra jussunk, többek között az európai fél részére. Ez lehetővé fogja tenni, hogy magas védelmet biztosítsunk kb. 3200 európai földrajzi megjelölés számára Marokkóban, illetve 31 nehány földrajzi megjelölés esetében, marokkói földrajzi eljelölésében Európában. 14 az élelmiszer termékek, és 16 az pedig bornok megjelenésével kapcsolatos. Azonos a struktúra, mint Moldáviával és Grúziával kötött megállapodások esetében. Lehetővé teszi egyrészt minden földrajzi megjelenés azonnali védelmét, amint ez hatályba lép, nincs átmeneti időszak lehetővé teszi a közvetlen védelmet, tehát nem szükséges külön bejegyeztetni a, mezőgazdaság, a földrajzi megjelöléseket ahhoz, hogy hatályba lépjen ez a védelem. Marokkó természetesen a belső eljárásait folytathatja, hogy ezeket ö, regisztrálja, de az, a tárgyalás utolsó pontjai között volt, hogy elfogadják mindenféle adminisztratív költség nélkül az európai felek számára. Továbbá rendszeresen készre hozza egy vegyes bizottság a nyilvántartásokat, hogy új földrajzi megjelölések, amelyek esetleg közben jönnek létre, rögzítésre kerüljenek. A lista, ami szerepel a megállapodás tervezetben, és az a lista, amit 2013. januárjában határoztunk meg. Időközben születtek újabb ö, megjelölések, amelyek nincsenek benne a listában, ezek majd az első vegyes bizottsági tárgyaláson kerülnek majd ö, kezelésre. A megállapodással mellett van egy közös nyilatkozat, ami a két fél kötelezettségvállalását fogalmazza meg, hogy a bejegyzésért nem, kíván, nem kérnek külön pénzt, fizetést, és egy technikai segítség is van, hogy hogyan lehet kidolgozni a marokkói területen és az Unióban a különböző földrajzi megjelenéseket. illetve van egy promóciós program, és ami fontosnak tűnik, az együttműködés megerősítése a két fél között az eredet megjelölés vagy, dereg, vagy földrajzi megjelölésekkel kapcsolatban, amelyek a WTO keretében vagy a Lisszaboni megállapodás keretében kerültek meghatározásra. Azt hiszem, hogy ez egy fontos megállapodás, aminek örülnünk kell, ez segíti a mezőgazdasági termékeink védelmét, amikor exportálásra kerülnek, és amit főként szeretnénk, hogy további hasonló megállapodások előtt nyitja meg az utat, például Tunéziával, Algériával vagy Libanonnal, ezek csak példák. És úgy gondolom, hogy egy kitűnő precedensnek tekinthető, hogy milyen megközelítést szeretne az Európai Unió a földrajzi megjelölések védelmével, illetve ezeknek a értékének megőrzésével, és ez ugyanakkor erősíti kereskedelmi kapcsolatainkat Marokkóval, mely kapcsolatok tavalyi évben egy kicsit a paradicsom ügy miatt megromlott vagy meggyengült. Az eljárást illetően most két projektet készít, két határozati tervezetet készítünk elő, a, ezeket önök megkapták, és hozzájárultak Európai Parlamentként, hogy megkötésre kerüljön a megállapodás az elkövetkezendő hónapokban. És hát ennyi. Köszönöm. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Otwieram. Akkor Most kérdéseket ki szeretne feltenni? A téma nagyon fontos és bonyolult. Egy talán a Marokkóval folytatott megbeszélések példaértékűek is lehetnek. Például más országokkal kapcsolatban sokkal rosszabb tapasztalataink vannak ebben a tekintetben. Akkor új Aguilera képviselő, utána Senra, Aguilera képviselő. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. Köszönöm szépen az információkat. Tehát a Marokkóval kötött megállapodáshoz sokan pozitívan látják ezt, de az andalúz emberek máshogy látják. Hiszen ott verseny van Marokkóval, és pedig számos termék tekintetében. De megkérném önöket, illetve megkérném önt, hogy ha tudja, hogy eh, a vámkezelési módszerekkel kapcsolatban mit tudna mondani? Illetve az értékszámításról. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy van egy érték, amelyben Marokkóval megalapodunk. Nem tudom, hogy ismeri-e ezt a számot, vagy ezeket a számokat, ha nem, akkor ez nem is olyan szörnyű. kiszámolnak egy középértéket, mint például a apró fürtös paradicsomokra is. Tehát kiszámítanak egy értéket Marokkóval, és ez erre az apró fürtös paradicsomra vonatkozik mondjuk. Hogyan zajlik akkor a vámkezelés? Lenne még egy kérdésem. január 9-én 2013-ban volt erről szavazás, hogyha nem tévedek. Tehát azóta már két év is eltelt. Ez igazából azt jelenti, hogy a lista már nem teljesen aktuális. És ez bizonyos nehézségekkel is jár, problémát jelent. Tehát főleg megváltoztak bizonyos elnevezések az elmúlt két évben. Most a megalapodás időtartamára és a tárgyalásokra is rákérdeznék. Vannak gyenge pontok? De ön maga mondta, hogy bizonyos megnevezéseket nem vesznek fel erre a listára, tehát akkor hogyan tudjuk kezelni ezt a problémát? Köszönöm szépen! ez volt az első felszólalás. És nyilván mm, a témán túlmutató kérdések is vannak, de most Szendra képviselő a témához. Bueno, eh, gracias, eh, por esta... Köszönöm. Köszönöm a magyarázatait. De mindig, hogyha idejön a bizottsága hozzánk, hogy elmagyarázza az ilyen jellegű megállapodásokat, akkor mindig az a benyomásom, hogy nagyon sokat a bizottság nem mond. Két konkrét kérdésem van, és én is a paradicsomra térnék ki. Az a benyomásunk támadt, hogy itt engedményeket tettünk. Én a spanyol Galícia tartományból vagyok, és ott is van bolgárkertészet, ott is termelnek paradicsomot, és természetesen az árak zuhanása káros hatással van a termelőkre. Most szeretnék rákérdezni, hogy a földrajzi eredet védelme az mi? Én egyszerűen nem értem, hogy miről tárgyal, és hogyan akarja védeni a földrajzi megnevezést. És hogyan hathat ez pozitívan? Köszönöm, DESZ képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is előadását. Hát nyilvánvalóan még pár dolgot tisztázni kell, és a spanyol-olasz paradicsom termelőket figyelembe kell venni. De azonban egy dolgot szeretnék világosan kifejezésre juttatni, az észak-afrikai térségben bizonytalanság van, politikai bizonytalanság. Marokkó az egyik legstabilabb ország. Hogyha nem tesszük leve, lehetővé nekik, hogy jó gazdasági kapcsolatokat építsünk ki, amely Marokkó számára is gazdasági előnyt jelent, ha nem engedjük be a termékeiket, akkor ide jönnek az emberek. Tehát biztos biztosítanunk kell, hogy ott termelnek, amit mi megveszünk, hogy az emberek maradjanak otthon, és ne vándoroljanak be Európába. Tehát mindenképpen megéri a marokkóiakkal egy észszerű megállapodást kötni, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság védi a saját termékeit. Nie ma więc, nie ma więcej sali. Nem tudom, hogy van, nem látom, hogy többen kértek szont. Akkor visszaadom a szót. Merci, monsieur le président. Oui, Köszönöm, elnök úr. Valóban, ahogy ön is elmondta, egy olyan megállapodásról van szó, amely a földrajzi megjelölésekre is vonatkozik, és ezek oltalmára. A földrajzi megjelölések azok, amelyek egy eredetre utalnak, legyen az védett eredet, vagy egyfajta földrajzi terület, ből adódóan való földrajzi védettség. Ez egyfajta oltalom, egyfajta szellemi tulajdonjog oltalom. A biztosunk ezen a héten az Egyesült Államokban azt mondta, hogy ez mm, vidéki szellemi tulajdonjognak számít. Tehát egy adott térségből származó termék oltalmáról van szó a megállapodás értelmében például az összes földrajzi megjelölés legyen az bor, sajt vagy más mezőgazdasági termék, a, szinte az összes európai földrajzi megjelölést ö, oltalommal védik Marokkóban, tehát egyetlen marokkói ö, bortermelő sem nevezheti a saját borát Riohának, mert ez egy földrajzilag védett név, és éppen ez a célja ennek a megállapodásnak. Ami a paradicsomok problémáját illeti, valóban ez egy másik probléma, amely nem ehhez a megállapodáshoz kapcsolódik. Az eddig folytatott tárgyalások, ami a paradicsomok vámértékének kiszemítását illeti, ez az alapszabályozás változásából adódik, amely a kap reformjából adódott, és ezáltal vezettek be egy számítást az import általány érték alapján, amely alapján korrigáltuk a számítási módot az EU-ba bekerülési paradicsomértékhez képest, és ahogy azt a rendelet előírta, a különböző paradicsom fajtákra különböző számítási módokat alkalmazunk. Tehát nem csak a klasszikus kerek paradicsomról van itt szó, hanem a koktél paradicsomról is, amely drágább. És amennyiben ez az ár drágább, mint a belépési ár, akkor nem alkalmaznak semmilyen vámot a belépő paradicsom termékre. Hogyha az ár alacsonyabb, mint a belépési ár, akkor viszont alkalmazunk erre vámot. Jelenleg ez a belépési ár 46,1 euró. Ez a belépési ár Marokkó számára. Ami az import általány árt illeti, ezt naponta számítják ki, és ehhez a belépési árhoz hasonlítják, hogyha alacsonyabb az ár, akkor vámot alkalmaznak, hogyha nem, akkor viszont nem alkalmaznak vámot. De itt más kérdésről van szó, mint maga a földrajzi megjelölés oltalmáról szóló megállapodást. Úgyhogy mindenképpen mindenki rendelkezésére állok, hogy további részletekben elmagyarázzam ezt a kérdést, de talán más kereteken belül. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most ezt a napi rendi pontot le is zárjuk. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, hogy eljött, és a bizottság képviselőjének is, hogy eljött hozzánk. Most térjünk át a következő napi rendi pontra. Európai Stratégiai Beruházási Alap. Ez egy rendkívül fontos projektje az új bizottságnak. Gyorsan dolgozták ki ezt a projektet, és januárban már bemutatták nekünk. Az Európai Bizottság célja, hogy ösztönözze a beruházási programot, amely hozzájárul ahhoz, hogy így a gazdasági növekedést és a gazdasági fejlődést tudjuk ösztönözni. Az ECON és költségvetési szakbizottságok illetékességébe tartozik ez a kérdés. Az 54-es cikk érdekében ezen két szakbizottság együttműködik. A TRAN és az ITRA, ITRE szakbizottságokkal, és más szakbizottságok is együttműködnek az 53 plusz cikk értelmében. Felkértek minket, hogy készítsünk el egy véleményt ezzel a témával kapcsolatban. És mint már mondtam, egy beruházási, kulcsfontosságú beruházási programról van szó. Juncker bizottsági elnök beruházási programjára gondolok. Azt szeretnénk, hogyha a mezőgazdaság és a feldolgozó ipar nem maradnak ki ezen beruházási programból, de szúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Örülök annak, hogy a mezőgazdasági szakbizottságban véleményt fogalmazhatunk meg erről. A jelentésem, amely nagy mértékben már elkészült, üdvözöljük azt, hogyha a Juncker tervben célirányos és hatékony beruházásokat lehet a mezőgazdaságban és a vidéken eszközölni és a már meghatározott, előre meghatározott területeken. Ami a közös agrárpolitikát illeti, hogyha ezt elmondhatjuk, a leginkább alkalmas arra, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alappal közösen projekteket alakítson ki általánosan a vidékre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy a program ne legyen bürokratikus, de ezt gondolom, hogy csak kívánság, legalábbis reméljük, hogy ez így lesz, és ezt szeretnénk kérni. A Juncker program hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdasági növekedés megerősödjön, és így munkahelyeket lehessen teremteni vidéken további mértékben. Azt kérjük, hogy az innováció és a kutatás a fenntartható vidékgazdálkodás szempontjából támogatást nyerjen Európában. Ezen kívül a jelentésemben hivatkozok arra is, hogy a hátrányos helyzetben lévő területeket erősebben kell támogatni a jelentésben 8-10 pontot fogok javasolni, és a következő napokban ezt írásban is elkészítem, és kérem a kollégákat, hogy a kívánságaikat nyújtsák be, de nem regényt akarunk írni, hanem néhány pontot akarunk csak követelni. Ami az eljárást illeti, március 24-én fogjuk ezt kiírni, a módosítók benyújtási határideje 20, március 25-26-a, de addigra már írásban elkészül a jelentés, így a módosítókat is írásban meg lehet majd határozni. Utána a szavazás április 16-án lesz, és a budgetban 30-án szavaznak, április 30-án, tehát így megfelelő az ütemterv. Remélem, hogy az állásfoglalásunkat közösen tudjuk megfogalmazni, azért, hogy a Juncker terv, a gazdák és a mezőgazdaság és a vidék érdekeit is figyelembe tudja venni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr. Akkor most lehet kérdezni, Kárté képviselő. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a bizottság egy nagyon erős véleményt fogalmaz meg ebben a tekintetben, hogyha halljuk ezt a 315 milliárd eurót és a befektetési tervet, akkor különbséget látunk az eredeti bejelentéshez képest. Hogy igazából ez hogyan fog majd elkezdődni, hogyan fog működni. A bizottság szerintem itt egy kicsit túlzott is, és minden képviselő kapott egyetemektől leveleket, más intézményektől leveleket, amelyek aggódnak, hogy igazából honnan jön majd össze ez a pénz, amit a bizottság szeretne. De biztos vannak olyan elemek, amelyek biztosíthatják, hogy a mezőgazdaság megkapja a tisztességes részét. De mindenképpen garantálni kell, ahogy a jelentéstevő mondta, a vidéki és térségek és a nagyon periferiális községek kapják a főbb támogatást. Az Ekon szakbizottság is elmondta, hogy az ő véleményük is az volt, hogy decentralizáltan kell támogatni. Azonban ez a dolog nagyon politikus, hiszen hogyha most az a célunk, hogy oda menjen támogatás, ahova eddig nem ment, akkor valószínűleg olyan tagállamok élveznek prioritást, amelyek a válság alatt szenvedtek. De azok a régiók is, ahol ezen államon belül aránytalanul sokat szenvedtek bizonyos régiók, ahol nincs lehetőség, ahol nincs munkahely. Úgy gondolom, hogy a mi szakvéleményünk igazi motort jelenthet, valamint jobban meghatározott a prioritás. Hogy köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most az Ekon bizottság részéről kérném meg, hogy eh, igazából hogyan működne ez az alap? Hogyan képzelik el a konkrét? Tehát eh, hogyan nyerik meg a magántőkét, hogy befizessen ide az alapba? mi a szerepe a beruházási banknak, és most Sáné képviselő kap szót. Szanyi képviselő kap szót. Thank you very much, Mr. Chairman. As a matter of... Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában a válaszadást a megfelelő képviselőre bíznám, a hogy eldöntsük, hogy hogyan, hogy honnan, hogyan és honnan jön majd ez a pénz. De hogy néhány más kérdésre koncentráljunk, nevezetesen mint eh, választott árnyék képviselő az SND frakció részéről, és hogy eh, csatlakozzam Das kollégához, szeretném megerősíteni, hogy igen, én is szeretnék koncentrálni azokra a fontos kérdésekre, amelyeket megfogalmazott. Az idő nagyon rövid, következésképpen úgy gondolom, hogy egy hatékony és jó együttműködés szükséges, amire én ígéretet is teszek a magam részéről. Természetesen az én frakcióm nagyon határozott abban, hogy segítsen határozott politikai üzeneteket megfogalmazni e tekintetben. És két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik az addicionalitás kérdése, azaz, hogy ez extra többletpénz, ez semminek nem lép a helyébe, hanem ezért ez egy valódi új ö, hozzáadott pénznek kell lennie az eddig meglévő programokon túl. És e tekintetben szeretném felhívni a figyelmüket a hagyományos területekre, amiket Dess úr maga is megvilágított hogy a vidékfejlesztés mennyire fontos, még akkor is, hogyha az energiahatékonyságról beszélünk, az egyensúlyról a magán és az állami beruházások között. Ezek azok a fő pontok, amelyekre koncentrálunk, és én magam is, mint a kutatás és technikai fejlődés barátja és az internetfejlesztés barátja a vidéki területeken, ezeket szem előtt kell tartanunk. A másik fő kérdés, hogy átláthatóságra van szükségünk minden tekintetben, honnan jön a pénz, hová megy, hogyan kerül elköltésre, és nem szabad itt szem előtt évesztenünk. És e tekintetben az Európai Parlament agendáján is ez kiemelt helyen szerepel, a küzdelem a korrupció ellen. Amennyire én tudom, a legtöbb adócsalás az éppen az élelmiszer ágazattal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy ezek azok a fő pontok több más egyebek mellett, amikkel foglalkoznunk kell, és kollégáimmal együtt az SND frakcióban nagyon örülnénk, hogyha gyorsan, de nagyon hatékony és jó munkát tudnánk végezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferrara úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki tudja, hogy Juncker úr specialistája a beruházásoknak, de én azt szeretném megtudni, hogy ma ki van a beruház, stratégiai beruházási terv mögött, ami 350 milliárd eurós összegről van szó. Szerintem a Juncker terv ma nem foglalkozik a mezőgazdasággal, tehát a mezőgazdaság szerintem a szegény rokon ebben a beruházás, stratégiai beruházási tervben. A kérdésem, tehát ezzel a polémiával kapcsolatban nagyon egyszerű, miért a, nincsen jobban előtérbe helyezve a mezőgazdaság, ugyanúgy, mint az infrastruktúrák vagy az új technológiák. Többek között itt gondolok arra a nagy lehetőségre, amit jelentenek a nagy hozzáadott értéket képező termékek, illetve az eredet védett termékek, amelyek fontosak Európában. Miért nem merítünk abból, ami a bor esetében történt, és ami sok országot, például Franciaország esetében is egy fontos gazdasági ütőkártya, és miért nem tudunk hasonló eljárást alkalmazni más termékekre? Tehát a Juncker tervben sok mindent el lehet mondani, de főként az, hogy a mezőgazdasági ágazat nincs eh, megfelelően képviselve ebben a beruházásban. Ugyanerre a kérdése nekem azt mondták, hogy hát ott van a kap, aminek keretében sok eszköz van bizonyos elemeit az ön véleményének ösztönzöm, de a mezőgazdaságon terüle kívül vannak még más gazdasági ágazatok is. Rupe úr. Köszönöm szépen. A tervről elég sokat beszéltünk már, de optimista vagyok és remélem, hogy komoly lesz ez a terv, remélem, hogy sikeres lesz a terv, hogyha konkrét intézkedésekre szeretnénk átfordítani ezt, amit hallunk benne. És ami pedig a nagy célokat illeti, ezek a gazdasági növekedés, munkahelyek teremtése, tehát szükséges az Európai Unió bizonyos régióin prioritásokat kijelölni. A mezőgazdaság pedig egy olyan ágazat, amelynek nagyon jó kilátásai vannak az állásteremtés, a munkahelyteremtés tekintetében. És bizonyos tagállamokban például nagyon jó kilátásai vannak a hústermelésnek, de más szektoroknak is. Össze kell hasonlítanunk a helyzetünket a globális helyzettel is, a világban a lakosság száma növekszik, egyre kevesebb az élelmiszer, reagálnunk kell erre a fejlődésre, és meg kell néznünk az export lehetőségeket. Nagyon fontos az, hogy jó minőségi élelmiszert termeljünk, hiszen ezeket exportálni tudjuk. Nagyon fontos az, hogy új piacokat is azonosítsunk. Ez pedig segítene bennünket abban, hogy az Európai Unióban növeljük a munkahelyek számát. Természetesen a vidékfejlesztés is ide tartozik, a vidéki és térségek infrastruktúrájának fejlesztése. Bizonyos tagállamokban például nagyon rosszak a lakásviszonyok a vidéki és térségekben. Tehát itt például a vidéki és jellegű településeken renoválni lehetne a régi házakat. Ez nagyon fontos lenne az ott lakóknak, hogy ott maradjanak. Ilyen ösztönzőket is adhatnánk az embereknek, hogy ott maradjanak, munkahelyet teremtsenek. Ezen kívül a zöld energia fejlesztését, a biogáz további kiaknázását is javasolnám. Az új tervbe szerintem nagyon sok jó dolog belefér. Itt természetesen a magántőkét is szeretnénk bevonni természetesen jó lenne, ha meg lenne az a lehetőség, hogy a régiókat is bevonjuk a döntéshozatalba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Martinez képviselő. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Rövid leszek. A stratégiai beruházási alap mindenképpen projekt alapú lesz. Nem tudom, hogy Desz úr ismeri-e az összes részletet, de nagyon érdekes lenne megtudni, hogy például gondoltak-e olyanra, hogy szélesávú internet a vidéki és térségekben. Engem például az érdekelne, hogy a tagállamok gondolkodnak-e ilyenben. Tehát itt valószínűleg a tagállamok fogják ismét a projekteket javasolni. Ezen kívül szeretném tudni, hogy hogyan használhatjuk fel ezt a keretet. Tehát a kap forrásoknak azért megvan már a helye, és Albert is tudja ezt. Nem tudom megítélni, hogy itt igazából hozzájárulhatunk-e mi agribizottságként ehhez a területhez, de az biztos, hogy vidéki és térségek vannak, ahol befektetéseket kell eszközölni. Tehát nem tudom, hogy itt konkrétan országokat vagy régiókat lehetne -e megsegíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dánta képviselő. Ő az utolsó. Oui, merci. Euh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nem lehet támogatni a vidéken vagy a mezőgazdaságban elszigetelt beruházásokat. Nagyon oda kell figyelnünk, mert ez a beruházás, ez egy egész ágazatot kísér. Most legyen ez akár mezőgazdasági vagy erdészeti beruházás. Nem mondhatjuk azt, hogy a Juncker tervnek például részt kell vennie a fűtőfa termelésben. Hogyha nincsen megfelelő háttér, akkor ez nem fog menni. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy mi vidékfejlesztési szakbizottság is vagyunk, és például a digitális kérdésben hallottam, ami elhangzott néhány perce. Kétségtelen, hogy az egyes országok vidéken is próbálják fejleszteni a digitális technológiát, de nyilvánvalóan egyértelmű, hogy a legsűrűbben lakott vidéki területekkel kezdek. Például hegyvidékeken vannak olyan területek, hogyha holnap nem férnek hozzá a digitális technológiához, akkor semmihez sem fognak tudni hozzájutni, mert a vállalatok egyszerűen nem akarják kiszolgálni ezeket a területeket. Vannak már beruházások, amelyek vannak, de a Juncker terv azzal, hogy mobilizálja a gazdasági célokat, szeretné azt is elköve, elkerülni, hogy szétszakadjanak a különböző európai területek, hogy legyenek olyanok, akik végül is semmihez sem jutnak hozzá. Köszönöm szépen. Most pedig Dessúrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kolléganők és kollégák a kérdéseket, megjegyzéseket. Szorgalmasan jegyzeteltem. Az első megjegyzés. Azt mondanám, hogy még vannak viták, hogy hogyan legyen az egész finanszírozás, de ez nem az én feladatom. Hogyha a Juncker terv itt van, akkor nekünk figyelembe kell venni a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés érdekeit. És mi vagyunk a szakbizottság, amelynek ez a fő feladata. Biztos vagyok benne, hogy ebben sikeresek leszünk. Természetesen még az árnyék előadókkal is beszélek, ezt elfelejtettem mondani. Természetesen még egyeztetek velük. Szeretném hangsúlyozni, hogy az infrastruktúrába történő beruházás nagyon fontos. Danten úr és McGuinness asszony is beszélt erről. A gyors, a szélesávú internet alapvető fontosságú a fejlődés tekintetében. De én itt nem szeretnék eh, konkrét intézkedés katalógust összeállítani, meg kell beszélnünk, hogy hol legyenek a prioritások, be kell jelentenünk, hogy milyen igényeink vannak, és nagyon fontos az, hogy a gazdaságilag szegény térségekben legyenek beruházások. Nálunk 0% a fiatal munkanélküliség, 2% a munkanélküliség, nem nálunk kell beruházni. Ott kell beruházni, ahol magas a vidéki és térségekben a munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége. Azt kell megnézni, hogy ezeket a térségeket felzárkóztassuk, és hogyha az infrastruktúra megvan, akkor ez egy jó előfeltétel. Az én régióm a háború után eh, Németország egyik legelmaradottabb régiója volt, de az infrastruktúrális beruházások miatt ez a régió nagyon elől van. Bajorország és Németország egyik vezető régiója vagyunk. Azért, mert a politikusok 40-50 évvel korábban megfelelő döntéseket hoztak. És azt kívánom, hogy Európa többi térségében is így legyen. És mi mindenképpen megpróbáljuk elérni, hogy a Juncker, plán, a Juncker tervben a vidéki térség is megfelelő fókuszt kapjon. Szikjerszki úrnak is köszönöm most a segítségét. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most, tehát március 23-án visszatérünk erre a témára, és addig, hogyha valakinek valamilyen gondolata van, elképzelése van, akkor közölje velünk, illetve nem velünk, hanem Desz urral. Tehát eh, március 23-án folytatjuk ezt a vitát és addig várjuk a módosítókat. A következő napi rendi pont az Agri Bizottság koordinátorai által kiadott ajánlások jóváhagyása. Mindenki megkapta ezeket e-mailben, és kiosztottuk is ezeket a javaslatokat. A koordinátorok szóltak, illetve döntöttek ezekről, és most a feladatunk az, hogy jóvá hagyjuk Igazából nem látok itt ellenkezést. Tehát akkor menjünk a következő pontra, az egyebek. Nem látok itt sem senkit. Tehát akkor a következő ülésünk március 23-án, hétfőn, 15 órakor kezdődik, és március 24-én, kedden, délelőtt és délután. Minden napirendi pontot megbeszéltünk. Tehát akkor köszönöm mindenkinek a részvételt, és mindenkinek kellemes estét kívánok, és körül egy hónap múlva találkozunk, és addig azért marad tennivaló. Köszönöm, az ülést berekeztem.